Kedves kollégák, szeretnénk megkezdeni a munkát, mert nagyon kevés az időnk, nagyon sok téma kerül még napirendre ma, és tíz felszólalónk van. Mindenkit szeretnék köszönteni, és arra emlékeztetni, hogy ez tulajdonképpen a folytatása a reggeli találkozónknak, amikor az uniós állampolgárság alkalmazása a gyakorlatban, a polgári jogi együttműködés, a konzuli segítséghez való jog témái merültek fel. Az egész nap fő témája a demokratikus uniós jogok erősítése, és az én bevezetőmön kívül még 90 fognak felszólalni, tehát mindenkinek néhány perce lesz a felszólalásra, és aztán mindig lesz idő a kérdésekre is. Az első panel másfél óráig fog tartani, és a témája az európai választások legitimitásának erősítése lesz. A reformról fogunk beszélni, arról, hogy az 1979-es európai parlamenti választásokról szóló törvény hogyan mit jelent a mai, napok, mai napom, és hogyan lehetne a részvételen alapuló demokráciát erősíteni. Az első témakörben európai választások, mint ahogy mindannyian tudjuk, az európai választások nagyon kényes politikai döntések folyamán jönnek létre, és az európai választások Európai Parlament képviselőinek megválasztására szolgálnak. Természetesen erről eszmecserét folytatunk a nemzeti parlamentekkel is, emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy az Európai Unió feladata az, hogy eljárás jogi szempontból egyesítse a tagállamokban foly, lefolytatott választásokat az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban. Tehát ez a parlament feladata, hogy a saját megválasztásai törvényét elfogadtatja. Ezt még sajnos nem sikerült elérnünk, hiszen az európai parlamenti választásokra vonatkozó szabályok továbbra is nemzeti jogi meghatározás alatt állnak. Természetesen az uniós állampolgárok számára egyelő lehetőségeket kell biztosítani, és mindez persze nagyon nehéz, komplex helyzetet okoz a gyakorlatban, hiszen az egyenlőség elvét alkalmazni kell. Az Unió egy új európai választási törvény kidolgozásán munkálkodik, amelynek az a célja, hogy megvizsgáljuk a részvételen alapuló demokrácia szempontjait, és célunk az is, hogy hozzájáruljunk egy igazi európai közszféra vagy dimenzió létrehozásához, amelyben az európai politikai kérdéseket valós választási kérdésekké lehet tenni. Szeretnénk javítani a szervezési hátterét, az átláthatóságát és az intézményi hatékonyságot is e körül. Néhány különleges céllal, célirányosan próbáljuk ezt megfogalmazni, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy a mi javaslatunkban nem az a célunk, hogy teljes egyformaságot vezessünk be, mi csak azt szeretnénk elérni, hogy a nemzeti eh, választási jogokat egymáshoz közelítsük. A jelenlegi javaslat eléggé kiegyensúlyozott és eh, észszerű javaslat az eljárási jog szempontjából is. Még ezen keresztül is eh, nagyon sok, nagyon nagy mozgásteret biztosítunk a tagállamoknak, a tanácson belül is, és az egyes tagállamok kormányai számára is nagy szabadságot biztosít ez a javaslat. Most a két jelentéstevőnek fogom megadni a szót. Először kollégám, akivel az európai választási jogon dolgoztunk, Jó lájneni a szó. Yeah, thank you very much, uh, Köszönöm szépen, Danuta, mindenkit Szeretnék mindenek előtt üdvözölni ezen a fontos meghallgatáson. Nincsen gondom az öt perccel, ön már elmondott majdnem mindent tulajdonképpen, amit a javaslat tartalmaz. Sikeresen vittük ezt az AFKO bizottság elé, és végül a plenáris elé került. Nem volt olyan könnyű, és sikeresek voltunk a kezdeményezési jogot a parlamenttől itt gyakoroltuk a javaslat készítése során. Azt gondolom, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a részvételi demokrácia az Európai Unióban egy csúcspontot jelent, valójában egy fontos pont, amikor öt évente az egyetlen transnacionális parlamentet megválasztjuk a világon, mi vagyunk az egyetlen európai parlamentként, akit közvetlenül és szabadon választanak meg, határokon átlépve, nemzethatárokon átlépve. Az választási kampány során a helyzet időnként romlott. Az egyik oka annak, hogy az embereknek nem az a benyomásuk, hogy ez egy európai választás, itt nemzeti választási kampányt folytatnak, nemzeti viták folynak, és azt is látjuk, hogy erősödik a nacionalizmus, és a közös európai érdekeket nemzeti szempontból vizsgálják meg az európai választásokon is. Ez így nem működik jól, ez nem jó eredményre ez ebben biztos vagyok. Ezért aztán itt az ideje, hogy megváltoztassuk, megreformáljuk az európai választások rendszerét feltételeit. Mi azt javasoltuk, bár tudjuk, hogy ez egy ambíciózus ötlet, hogy a, a tanács egyhangú döntését ö, ö, ö, figyelmen kívül hagyva létrehozunk egy európai választókörzetet mind a 28 tagállamra nézve. Ezt a parlament egyébként 20 éve követeli, tudjuk, hogy nehéz ez, nagy lesz az ellenállás, de ez lenne az áttörés ez az Archimedeszi pontja annak, hogy egy tényleges európai kampányunk legyen, európai vitáink legyenek, hogyha az e politikai pártok európai listákat állítanak össze, és európai jelölteket indítanak, akiket az összes EU polgár megválaszt. Ez tökéletes megoldás lenne, és nagyon jó lenne véleményünk szerint, de hát persze ez nagyon ambíciózus pillanatnyilag. Ha megnézzük, 2019-ig nyilván nincs erre esélyünk, de azt javasoltuk, hogy az európai politikai pártok jelöltjeit a párt kongresszuson legkésőbb 12 héttel a választás előttig jelöljék ki. És azt gondolom, hogy ez egy nagy lépés volt előrefelé, amikor 2014-ben ezt megvalósítottuk. 2019-ben ugyanezt szeretnénk megtenni, bár itt is nagy ellenállást látunk. Azok részéről, akik nem akarnak európai dimenziót, azok nem akarnak közös európai jelölteket sem. A tanácson belül is látjuk, hogy milyen nagy ellenállás van a harmadik elem az a láthatóság, az észrevehetőség az európai politikai pártoknak. 2003-ban én voltam a jelentéskészítő ezen a területen, 13 éve volt már 2003-ban, és, és sokan egyszerűen nem ismerik az embereket, a jelölteket, mert nem láthatóak, ezért kampányanyagot, TV spotokat készítettünk, és a nemzeti pártok logói szerepelnek a választó cédulákon is, szavazó cédulákon is. Az európai, szerintem az európai politikai pártokat kéne ott megjeleníteni, hogy az emberek ezt ténylegesen látják. Ez egy nagyon fontos központi elem, hogyha az európai dimenzió erősítéséről beszélünk az európai választásokon. Aztán egy másik felvetés lenne az átláthatóság és a komolyság az európai választások előkészítése során. Azt találtuk, hogy tagállamról tagállamra lépve különböző megoldások vannak 17 hát és 95 nap között a választások előtt, amikor meg kell nevezni a jelölteket. Hogyan tudunk egy kampányt szervezni, hogyha 17 nappal a választások előtt kell megnevezni a jelölteket. Ez nem komoly dolog, ezt be kell vallani. Egyébként az irodákban, a pártirodákban dőlnek ezek el az utolsó pillanatban, és a polgárok egyszerűen nem tudják a jelölt, nem ismerik a jelölteket, akkor hogy tudják megválasztani őket? Mi azt javasoltuk egy kompromisszum körülben. azt mondtuk, hogy három hónap legyen, természetesen kampányolni legyen, de 17 nap, vagy két héttel előtte, az hát egy komoly dolog, ha akkor nevezzük meg a jelölteket. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti politikai osztály nem veszi komolyan az európai választásokat. Ezt mi meg akarjuk változtani. Az egyenlőség, a nemek közötti egyenlőség fontos dolog. Nagyon jó reprezentációja van a nőknek itt a parlamentben, de még mindig nem elég a társadalom feléről beszélünk, és hát adott esetben, ha a választójogot megváltoztatjuk, akkor ez nyomásgyakorlást is jelent a pártokra nézve, hogy eh, igyekezzenek elérni a nemek közötti egyenlőséget, kedves barátaim, mert elvégeztük a munkát, a plenárison döntöttek, a javaslatról, most a tanács következik, de hát egyenlőre nem túl jól állnak a dolgok, egyhangú döntés van szükség, és egyetlen ország mindig akad, amelyik ez valamit. A veszély az, hogy semmi sem sül ki az egészből, ez nagyon nagy kár lenne. Éppen ezért nyomást kell gyakorolnunk, és nyomatékot kell felépítenünk, kialakítanunk, mert egy pragmatikus megoldást javasoltunk, és nyilván ezt lehet még továbbfejleszteni, és a kormányok, a politikusok a közvélemény előtt ugye beszélnek az európai megoldásokról, válaszokról, és ha konkrétan lépniük kell, akkor visszariadnak. Ez gyakran előfordul. És minden érvel előjönnek, hogy miért ne tennénk meg, miért nem lehetséges, ezért fogjunk össze, és érjünk el jobb feltételeket 2019-re az európai választásokra. Köszönöm szépen. El kell, hogy mondja, ez, ez 7 perc volt, ez nem egy jó példakép, hogy itt követnek. Van mit javítani, 5 perc is el lehetett végezni, Ramon talán megteszi. Eh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna tájékoztatni ezt a meghallgatást azokról a kezdeményezésekről, amelyekről az AFKO-ban dolgozunk, ami természetesen szorosan kapcsolódik ahhoz a vitához, politikai vitához, amely az Európai Unióval kapcsolatos, tehát hogy milyen minőségű a demokráciánk. Megtiszteltetés volt számomra jelentéstevő lehettem az e-demokrácia témájában, ami azt mutatta, azt vizsgálta, hogy a demokrácián problémáit a technológia eszközeivel, a, red, a hálózattal, a webbel hogyan tudjuk megoldani, kihasználni annak érdekében, hogy jobb demokráciát valósítsunk meg. És a vitának az alapja az volt, hogy valóban a demokráciánkban, és ez egy általános hivatkozás Európára, illetve a tagállamokra vonatkozóan, hogy nagyon súlyos problémák merülnek fel, amelyeknek kapcsán elmondhatjuk, hogy egyfajta demokratikus válságot élünk meg. Ezt nagyon sokféle módon mondhatjuk el. Kezdhetjük ott például, ami Rodrik eh, említett a Rodrik elmélettel kapcsolatban, Természetesen azért, mert a nemzetállamban nagyon megalapozott a demokrácia, és ezért a több szintű kormányzás esetében sokkal nehezebb a demokratikus, klasszikus demokratikus mintákat megvalósítani. Demokratikus válságról beszélünk, ugyanis egyre nagyobb problémát jelent, egyre nagyobb nehézséget jelent a kormányzás bonyolultságát megvalós, megmagyarázni az állampolgároknak hogy milyen bonyolult döntéshozatali folyamataink vannak. Azért beszélünk válságról, mert hitelvesztés tapasztalható az intézményeknek, korrupció kapcsán, stb. válságról beszélünk, mert eltávolodtak a képviselők, az állampolgároktól azért beszélünk válságról, mert a politikai pártok megpróbálják monopolizálni kizárólagos módon a polgárok és az intézmények közötti kapcsolatot. Azért is válságról beszélhetünk, mert valóban a régi szociális megállapodás, társadalmi egyesség válsága tapasztalható a XXI. században a polgárok és az intézmények között, illetve azon szolgáltatások esetében, ami az adófizetés és cserébe bizonyos szolgáltatások nyújtása között van. Az emberek dühösek amiatt, azon következmények miatt, amelyek a, a válság jelent számunkra, újra megjelent az egyenlőtlenség, csökkentek a közszolgáltatások, a gazdaságpolitika pedig korlátokat szabott a piacokkal szemben, tehát végtelen hosszú lehet ez a lista, kedves kollégáim, ahhoz, hogy megerősíthessük olyan demokráciát élünk meg, amely beteg demokrácia. A kérdés második része az, hogy a technológia segíthetne nekünk. Nyilvánvalóan e jelentésben nem azzal az előfeltételezéssel élünk, hogy a az információs kommunikációs szolgáltatások, illetve eszközök esetében egyfajta varázszerről beszélhetünk, egy csodálatos megoldásról, ami mindenre megoldást jelenthet. Nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így van, sokkal mélyebbek a problémák, strukturális jellegűek. Azonban egyfajta politikai elgondolkodást azért elkezdhet, hogy az új kommunikációs társadalom olyan eszközökkel rendelkezik, amely segíthet a demokrácia javításában. ez a jelentés közeleg, és azzal fogom befejezni, elnök asszony, hogy egy olyan hozzájárulásról van szó, ami nyilván nem újdonság, már egy olyan tíz éve, akár az Európai Bizottságra gondolok itt, illetve a tanácsra, amely nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával, több ország tapasztalataira gondolok, például az elektronikus szavazással az állampolgári részvétel, az elektronikus elkormányzás esetében. Tehát mindezekre az eszközökre gondolok, amikor akár szerényen, de igyekszem megközelíteni azt a kérdést, hogy mit tettünk eddig, és mit tehetünk még, elismerve az elért eredményeket, közelítésekre törekedve. Nem elméleti vitáról beszélek, hanem rengeteg könyv jelent meg, tanulmányok ebben a témában. Én inkább nagyon konkrét megoldásokat szeretnék találni, melyet a demokratikus rendszereknek javasolhatunk európai szinten, nemzetállami szinten, annak érdekében, hogy az állampolgárokkal való kapcsolatfelvétel rendszerét javítsák. Szeretnék tehát így módon hivatkozni azokra a lehetőségekre, amelyek talán, amelyekkel kapcsolatban talán pontosítan, mondhatnánk, hogy a tapasztalatok lehetővé teszik számunkra, hogy megfigyeljük, melyek az úgynevezett mítoszok, amelyek kapcsolódnak ezekhez a tényekhez. Nagyon sok túlzó elképzelés kering az emberek körében a technológiákkal kapcsolatban. Ezért nagyon szeretnénk, hogyha lennének olyan konkrét tapasztalatok, amelyeket mondjuk Látjuk, hogy az érdekcsoportok az átláthatóságot jobban ki tudják használni, mint az állampolgárok, tehát ezekről a dolgokról kellene elgondolkozni, és elnök asszony, az a tervünk, hogy ezeket a határokat megállapítsuk, összegyűjtsük a legjobb tapasztalatokat, ugyanakkor viszont a politikai vitához hozzájáruljunk azzal, hogy nagyon jó eszközöket biztosítunk. Söflin György, köszönöm. Thank you very much, Sharon. thank... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, és köszönjük ezt a lehetőséget is, hogy beszélhetünk az állampolgárság kérdéséről, különösképpen az európai állampolgársági kezdeményezésről. Számomra az állampolgárság tulajdonképpen a hatalom és az egyén közötti erőviszony definíciója, lehet jó és rossz állampolgárság folyamár, ö, fogalmáról is beszélni. Ideális esetben az emberek ö, beleszólhatnak a hatalom kérdéseibe, és a hatalom figyelembe veszi ezeket őket. Persze ez egy nagyon dinamikus és komplex folyamat, mind a kettő fél folyamatos változásban áll. Európai Uniós szinten az európai állampolgársági kezdeményezés eredetileg arra volt hivatott, arra jött létre, hogy az európai emberek véleményét becsatornázza az európai döntéshozatali folyamatba. Ez a 11-es cikk 4-es részében található egyébként a szerződésben az millió aláírással kapcsolatos kezdeményezésekre vonatkozóan. Itt alapvetően arról van szó, hogy ez egy nagy lehetőség, valóban fontos eszközé válhat ez a lehetőség. Ugyanakkor már lassan négy éve létezik ez a lehetőség, és mégis a konkrét megvalósulása gyakorlatilag zéró. Tehát megérkezett ez a lehetőség, és mégsem jól működik. Vannak olyan kezdeményezések, amelyek már be is érkeztek, vannak olyan kezdeményezések, amelyek részben, tehát most vannak folyamatban, de amennyire én tudom, konkrétan még egyetlen egy javaslat sem született a kezdeményezéseknek köszönhetően. Tehát éppen ezért én úgy gondolom, hogy eddig nem mondhatjuk azt, hogy ez egy hatalmas sikertörténet lett volna. A pessimisták, és vannak ilyenek, azt mondják, hogy ez konkrétan megbukott. Én azért nem vagyok pessimista. Én úgy gondolom, hogy inkább nem túl jól működik ez, és hogy még foglalkoznunk kell, javítanunk kell a feltételrendszert. Természetesen nyomon kell követnünk parlamenti részéről is, főként az Alkotmányügyi Bizottság részéről ezt a folyamatot de az Európai Bizottság elég lassan válaszolt, mondjuk udvariasan fogalmazva ezekre a kezdeményezésekre, tehát mondjuk, hogy nem volt tökéletes a megközelítés a bizottság részéről. A civil társadalom részéről van egy spektrum, amely úgy gondolja, hogy ennek nincs is értelme, ez csak idővesztegetés, nem fog soha megtörténni. Mások úgy gondolják, hogy esetleg még rejlenek ebben a lehetőségben lehetőségek, de mindez a bizottságtól függ. Nincsen konkrét adatom arról, hogy hány aláírás volt eddig, több millióról van szó, az egészen biztos, de egyértelmű, hogy nagyon sokan ma már azt mondják, hogy ez sosem fog működni, és gyakorlatilag euroszkeptikussá válnak az emberek, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem is teljesen érthetetlen megközelítés. Én úgy gondolom, hogy ez alapvetően egy jó eszköz, de még dolgoznunk kell rajta, és szeretném, hogyha sokkal nyíltabb lenne a megközelítés a hatalom részéről ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most az Európai Bizottság alapjogokkal foglalkozó a főigazgatóság, a Polnemic következik. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk azért is, mert az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy növekedjen az európai demokrácia, és ez alapvetően egy siker történet, az Európai Parlament története, amely 1979-ben az első közvetlen választásokkal kezdődött, aztán ugye a társjogalkotói státusz, a kandidát, ezek mind a demokrácia előtér tehát előretörésének fontos állomásai. Persze majdnem 20 évre volt szükség ahhoz, hogy a politikai akarat eléggé erős legyen ahhoz, hogy, és mi ezt most támogatjuk is, konkrétan jogalkotásba foglalja a Spitzen kandidát személyét, definiálja azt. Tehát itt még részben sikertörténetről beszélünk, de azért ez még egy nem teljesen leharcolt téma. Nem olyan régen egy felmérést készítettünk, és itt arra szeretnék emlékeztetni, hogy az elmúlt parlamenti választásoknál, várom a következő szlájdot, köszönöm, Tehát arra szeretnék emlékeztetni, a második szlájdra van szükség, köszönöm. Tehát arra szeretnék emlékeztetni, hogy a Spitzen kandidát bevezetése ellenére egészen egyértelműen lefelé mutatnak a részvételi arányok, mutatószámok. Itt én továbbra is a második szlájdot kérem, ez a harmadik, köszönöm. Tehát nagyon egy, nem, nem teljesen egyértelmű itten a helyzet, a részvétellel kapcsolatban nagyon alacsony a részvételi arány, főként az új tagállamokban, tehát Kelet-Európában, hogy milyen okok vannak e mögött, nos hát erről lehetne vitatkozni, részben elképzelhető az, hogy a demokráciával kapcsolatos nemzeti össz ö, hangulat nem volt megfelelő ebben az időszakban. De alapvetően a helyi választásokon is nagyon alacsonyak a választás részvételi arányok, tehát nagyon kevesen vettek ezen a választáson részt, de ez nem csak az európai választásokra jellemző dolog. Tulajdonképpen az alacsony részvételi arányt minden szinten láthatjuk, főként az önkormányzati választásokon. Tehát az emberek nem csak arról van szó, hogy nem ismerik az európai választásokat, annak a tétjét, bizony az önkormányzati vagy helyi szintű választásukon nagyon alacsony, még ennél alacsonyabb részvételi arányokat tapasztalhatunk. Vannak ugye kis történetek és nagy történetek vagy kérdések. Mik ezek? 14 millió európai állampolgár él más tagállamban vajon ők választ, tehát ők az urnákhoz járulnak-e, és tudják-e, hogy ehhez joguk van. És itt ritmusosan fogunk egyik témáról a másikra haladni, majd mindjárt meglátjuk, hogy hogyan. Most itt a kis demokráciáról beszélünk, konkrétan az emberek tudják-e azt, hogy más tagállamban élő um, európai személyek választ választhatnak, tehát választójoguk van. Ez 14 millió embert érint, ebből 54% van ennek tudatában. Nézzük most a, nagy, de a demokrácia nagy kérdéseit. Nézzük a 400 millió európai szavazó polgár véleményét. Ebben semmi meglepő nincsen politikusok számára egyértelmű az, hogy az emberek szeretnék látni, hogy milyen köze van a nagypolitikának a mindennapi életükhöz, ez 84% programok, 83% és, és itt van harmadik, illetve negyedik témaként a Spitzen kandidát kérdés, ez 77%-ot tesz ki. 72% végül azt mondja, hogy jó lenne, hogyha a kampányok kapcsolódnának az európai pol- politikai pártokhoz. Most nézzük megint a kis kérdéseket, a kis demokrácia. Ugye ez a 14 millió szeméről van itt most megint szó, vissza ö, ugrottam rájuk. 21 százalékuk bizony más tagállamban nehézségeket kell találta magát szemben, amikor választásokra el akart menni. Tehát ez megint a 14 millió szeméről van szó. 51 százalékuk nehézségeket talált, nehézségekkel találkozott akkor, amikor regisztrálni kívánta magát a választásokon. Nos, hát azért ez nagy probléma. Itt nem a nagy politika kérdéseiről van most szó, amelyekkel a parlament foglalkozik, hanem a személyes történetekről. Most megint a nagy demokráciára ugorjunk át, hogyan lehetne egyszerűbbé tenni a választási jog megvalósulását. Jó lenne 80% szerint, hogyha mindenki kapna egy levelet azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell szavazni. Ezt 80% találja fontosnak. Most megint nézzük tovább ezt a témát. és itt meg is állnék egy kicsit. Azt láthatjuk az előző kampány során a Spitzen kandidáttal kapcsolatban, hogy először is elképesztő volt, hogy ezek az emberek milyen sokat utaztak a kampányok során, több száz városban kampányoltak, és a szociális médián is nagyon nagy vita volt róluk. Ugyanakkor, amikor viták folytak a helyi médiában, akkor bizony geoblokkolták ezeket, és nem lehetett máshol hozzá férni. Ez pedig a digitális egységes piac akadályaival kapcsolatos probléma. Nagyon fontos lenne tehát az, hogyha a politikai információ és a politikai viták közvetítése szabadon áramolhasson. ezt nem gondolom, hogy csak európai választásokkal kapcsolatban lenne fontos, Például Olaszországban fontos lenne, lenne látni azt, ami közben máshol történik Európában, de ez konkrétan még a tagállamokon belül is néha problémát jelenthet. Ez fontos lenne látni, politikai híreket szabadon kell tudni áramoltatni, mert ez hozzájárul a média pluralitás, a sajtó pluralitás témáihoz, és ahhoz, hogy jól informált legyen a közvélemény. Nagyon ö, nagy kritika érte tehát a határon átnyúló közvetítéseket és a geoblocking problémáját. 91%-a úgy gondolta ezeknek az embereknek, hogyha hozzájutna jobban ezekhez az információkhoz, akkor politikai véleményét az megfelelőképpen tudná formálni. Most nézzük azt, hogy az internet és a szociális média, a Twitter, a Facebook és a Google lettek tulajdonképpen a politikai információk legfőbb hírvívői. Tehát gyakorlatilag ma az internet a hírek legfontosabb forrása, hogyha a szociális médiát és az internetet összeadjuk, akkor nem tudom, hogy ezt itt hogyan kell pontosan értelmezni a számadatok tükrében, de az biztos, hogy a kettő együtt sokkal fontosabb, mint az összes többi kommunikációs eszköz együtt. Nagyon fontos tehát a mobilizáció, és nem csak a választások napján, hanem konkrét történetekre van szükség, amelyeket az embereknek meg kell ismerniük a brüsszeli folyamatok jobb megismerése igenis, és változásokat hozhat. Nézzük meg, hogy hogyan. Például az adatvételmi reform egészen máshogy nézett volna ki, amennyiben 20 aktivista, mondjuk Max Schrems és mások Bécsben az itteni politikával felvették a kapcsolatot, és rávilágítottak arra, hogy a lobbista tevékenység az hogyan működik Brüsszelben. Ez például egy sikertörténet volt, mert ők rámutattak arra, hogy mi történik pontosan, és az emberek ezen keresztül látták azt, hogy igenis, és van értelme annak, hogy részt vegyünk a nagy politikában, az európai politikában. Jó hír az is, hogy nem csak, hogy értelme van ennek, hanem ráadásul az európai bíróságok is ezt figyelembe veszik. Max Reims például ezzel kapcsolatban az öm, amerikai adatmegfigyeléssel kapcsolatban, illetve az adat megőrzéssel kapcsolatban bírá, bírósághoz fordult ezzel az ügyel, és bizony nagyon nagy siker volt ez is, és a parlament is mellé állt. Itt több parlamenti képviselő ezt a témát felvállalta, és igenis, és itt nagy sikert tudtunk elkönyvelni. Tehát jobb, hogyha ezeket a történeteket, ezeket a sikertörténeteket egy kicsit jobban a közféra tudatába mm, beássuk. Köszönöm szépen, is igazgató úr, és az Európai Bizottság támogatására szükségünk van, szerintem az egyértelmű, hogyha a tanácson át akarjuk vinni a változtatást. Andrew Duff, korábbi parlamenti képviselő, és az egyik legeurópai európai, meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem, és gratulálni szeretnék az előadónak a választás reformjával kapcsolatban és az állásfoglalás megalkotásáért is. El kell, hogy mondjam, azt gondolom, hogy a választás formai oldala sokkal fontosabb, mint tűnik, és nagyon nehéz változtatni. Én azt gondolom, hogy nem csak feltételezem, hanem tudom is tulajdonképpen, tudom is, hogy ez az oka annak, hogy a szerződés a parlamentre ruházza azt a jogot, hogy kezdeményezően lépjen fel, amikor a választási reformmal kapcsolatos javaslatokat el kell készíteni. És kemény és nehéz lenne ez például az Európai Bizottság számára, hogyha ők kérnének -e egy változtatást, egy átfogó választási reformot. Biztos vagyok abban, hogy a tanács örül annak, hogy, hogy a javaslatot ők maguk is befolyásolhatják. Az jelenlegi válság, demokratikus válság az egész EU-ban jelentkezik, és az egész kontinensre jellemző. Nyilvánvalóan a nemzeti politikai pártok hibája. És mert nem tudják elmagyarázni, megindokolni az integrációs projektet. Ők tulajdonképpen feladták ezt az sokan nem is értik, hogy az integráció milyen mértékű, milyen fontosságú, vannak, akik pedig féltékenyek azon hatáskörök miatt, amelyeket az Európai Parlament magához vonzott. És legyünk őszinték, vannak olyanok a nemzeti pártok között, amelyek igazából elutasítják -e ezeket a témákat, mint például a menekültügyet kapcsán felhasználják a lehetőséget a jelenlegi körülmények között, hogy támadják ezt a dolgot. Hogyha megnézzük, hogy mit akarunk elérni, itt arról van szó, hogy felváltsuk, vagy legalább kiegészítsük, bővítsük a nemzeti politikai pártok fellépését, méghozzá erős európai pártok szintjén. Vagyis ez egy kihívást jelenthet a nemzeti politikai osztályok számára a választási kampányok végigvitele esetén. Hiszen versenyhelyzethez vezetne ez a politikai hatalom megszerzése során. Szavazatokról van szó, képviselői helyekről van szó, eh, pozíciókról van szó a parlament, parlamentben és az Európai Bizottságban is nyilvánvalóan, és szakpolitikai iránymutatásokról is. Láthatják, eh, hogy milyen hatással jár a nemzeti politikai pártok eh, visszacsúszása a vizsgálati eljárás, a felülvizsgálati eljárás a nemzeti parlamentek esetében milyen eredményre vezetett. És eh, igenis vannak hivatalos eh, tiltakozások is a nemzeti parlamentek részéről, arra vonatkozóan, hogy az állásfoglalás mit tartalmaz. Ez egy eh, határozat tervezet, miszerint ezt a törvényt meg kéne változtatni. Természetesen a sárga lapos megoldást nem fogják elérni, de a tiltakozás a, parlament, erről a nemzeti parlamentek részéről jelentkezik a mi javaslatainkkal kapcsolatban, amikor a választási reformmal foglalkozunk. Ezeket a támadásokat komolyan kell venni, és foglalkoznunk kell vele. Igenis reagálnunk kell ezekre a szubszidiaritást, meg kell vizsgálni, hol kell alkalmazni a szubszidiaritást ténylegesen, amikor egységes választási eljárást alkotunk meg Válaszolnunk kell a bírálatokra is, miszerint az Európai Parlament az elmúlt időszakban is, és hát ennek része vagyok magam is, de jelenleg is igyekszik megmagyarázni és indokolni a javaslatait. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy a határozat tervezet igyekszik összefogni, összekötni a választásokat, például a kandidát a vezetőjelölt bevezetésével. Ez a kapcsolat nem kielégítően pontos és érdemi ahhoz, hogy egy tényleges trilógus, egy tényleges háromoldalú tárgyalás jöjjön létre, annak érdekében, hogy megállapodást kössünk a, ebben az ügyben a tanácssal. A parlament igyekszik a vezetőjelölt intézményét bevezetni és fenntartani, de azt gondolom, hogy konkrét javaslatokat is kell még előterjeszteni annak érdekében, hogy egy pán-európai képviselőhelyet alkossunk meg az elsődleges jog szintjén. 2019-ben nyilvánvaló, hogy meglátjuk, hogy a tapasztalatainkat 2014-ből hogyan tudjuk tovább fejleszteni, hogyan tudjuk tovább a parlamenti legitimitása itt nagyon fontos, és alkotmányossági témák is felmerülnek, ezeket meg kell oldani. Van talán néhányan, vagy sokan is vannak az Európai Parlamenti Európai Tanácson belül, akik igyekeznek visszaszerezni az ellenőrzést az eljárás felett, a választási eljárás felett a következő bizottság vagy elnökség megválasztása során. Én azt gondolom, hogy fókuszálnunk kellene erre a témára, méghozzá oly módon, hogy a az Euró, a parlament határozatát hajtassuk végre, és a Ferhofstadt jelentés tartalmát is vizsgáljuk meg alaposan. Ez azt jelenti, hogy szerződésben is változtatásokra van szükség, olyanokra, amelyeket a parlament igyekszik elérni. Ez nyilvánvalóan egy konvenciót is megkövetel, egy, és szerintem erre van is lehetőség, ott lehet megállapodásra jutni a választási eljárással kapcsolatban. A másik ügy pedig, ami itt érintve van, például a képviselői helyek megosztása esetében. a cél az, hogy egy, egy tényleges, széleskörű konvenció keretében szülessen meg ez a döntés, és a parlament koncentráljon arra, hogy felkészüljön egy ilyen munkára, hogy a parlament képes legyen befolyást gyakorolni egy ilyen folyamatban, a munkamódszerek megalkotása során is eh, már a konvenció munkamódszereiről van szó, és eh, megfelelő alapot kell teremteni, elő kell készíteni a talajt arra, hogy ezek a változások ténylegesen megvalósulhassanak. Ami az időzítést illetni, szerintem abban egyetérthetünk, hogy ezt nem lehet, nem fogjuk tudni befejezni az európai parlamenti választások előtt, ugye ezekre három év múlva már sor kerül, de alapvető fontosságú, hogy maga a, a munka, az a kísérlete, hogy elmélyítsük és egyben erősítsük is azt a gyakorlatot, amely az európai parlamenti demokráciát jellemzi szövetségi szinten. Nos, ez egy központi része kell, hogy legyen a kampányunknak, amikor a politikai pártoknak is erre kell ráhangolódniuk, és a parlamentnek úgy általában. Illetőleg az Európai Bizottságnak is támogatnia kell egy jobban tájékozott és stimulált kampányt. Mint ahogyan eddig ezt sikerült neki megtennie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Iszperte Csini következő hozzászólót, hogyha megérkezett. Köszönöm szépen, örülök, hogy megérkezett, de 5 percet kap mindenki, úgyhogy ha megengedi, akkor a Jacques Delors intézmény, intézet vezetője kap most szót 5 percben. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy elkéstem, de feltartóztattak a bejáratnál, úgyhogy igyekszem azért röviden szólni, és igyekszem rögtön rátérni az előadásomra. A bejáratnál találhatnak néhány dokumentumot, hogyha több részletre van szükségük, akkor ezt elolvashatják. Először is szeretném elmondani, hogy az állampolgársággal, az állampolgári részvétellel kapcsolatban minőségi szempontokat kell képviselni az európai választások részvételi aránya 40-50 százalék esetében, akkor lesz fontos és jelentős mondjuk Svájcnál, vagy az Egyesült Államoknál, a kantonok szintjén, például Svájcban eh, ez eléggé korlátozott, még akkor is, hogyha fontos témáról beszélünk, akkor a részvételi arány nem olyan nagyon magas, de nem ez a probléma, hanem az, hogy minőségi kvalitatív legyen a megközelítés, és hogy az állampolgárokat jobban fel kell világosítani arról, hogy milyen döntéseket hozhatnak meg az európai választások tekintetében. E második ponttal kapcsolatban azt gondolom nagyon hasznos lenne, hogyha a ismerős arcokat látnának. Ami pedig a spitzenkandidát rendszerét illeti, a Jacques Delors intézménynél már ezen régóta dolgozunk, és örülünk, hogy 2014 óta ez már megvalósult, de hogyha tovább akarunk lépni, modernizálni kell a rendszert, és nagyon pontosan arra gondolok, hogy több eszközt kell biztosítani az e- politikai pártoknak, hiszen ők a hiányzó láncem, az EU és az európai polgárok között több forrást kell biztosítani nekik, több finanszírozást. Ez lenne a harmadik felvetésem. Nem csupán zseppénzt a politikai pártok számára az Európai Parlamentről beszélünk, és tudjuk, hogy történelmi szempontból az Európai Parlament frakciói a főszereplők, a, a politikai pártok, a politikai alapítványok, kapcsolódnak ehhez. Tehát a politikai pártokat felnőttként kell kezelni, és nem pedig zseppénzt adni nekik, több pénzt, módosításokra van szükségük. Igen, egyes jogszabályokat EU-s szinten kell módosítani azért, hogy több pénzt kaphassanak. Nem a nép, az Európai Parlamenttől kell elvenni, hogy a pártok több pénzt kapjanak, a páneurópai demokrácia nyilván nagyon költséges, de hát ez az ár annak, hogyha nagyobb Európai Uniós állampolgárságot akarunk, olyan polgárokat, akik sokkal felvilágosultabban tudnak részt venni a választásokon. Nem csupán több pénzre gondolok, hanem jogi változtatásokra, tehát hogy legyenek politikai pártok, illetve politikai alapítványok, amelyek aktívabbak lehetnek a parlamenti választások során. Vannak ugyanis jelen pillanatban korlátozások, amik ezt nem eh, tudják megtenni. Az aktivisták képzése például a következő európai kampányon nagyon hasznos lehetne. Ezzel kapcsolatban az utolsó két felvetésem. Az egyik az, hogy hangsúlyozzuk ki, hogy az az összeg, amelyet biztosítani lehet a pártok számára, ez a következő választási kampányra javasolt opciótól függ. 2014-ben a döntést a pártoktól függően hozták meg, nyilván a pártok szabadon szerveződhetnek. Ennél is tovább mehetünk, és pénzügyi ösztönzőket biztosíthatunk azért, hogy a pártokat segítsük abba, hogy tovább lépjenek, és nyílt nevezési konvenciókat, konventeket tartsanak, annak érdekében, hogy kinevezzék azokon a pártok jelöltjeit, vagy akár álmodozzunk. Legyenek mondjuk előválasztások, ahogyan az USA-ban jelölőgyűlések, ez talán már a második fordulóban lehet cél, de az elsődleges, vagy az előválasztási rendszer eredményességétől függ ez. Andrew Duff által javasolt rendszer. Tehát, hogyha választási szinten a lista alapú javaslatnál egy páneurópai jelleget tudunk megvalósítani, talán ez csak egy kis ötlet, hogy ahelyett, hogy paneurópai listát állítanánk össze, talán pénzügyi ösztönzöket kellene adni arra, hogy a nemzeti listákon mondjuk minden negyedik jelölt lehetne nem az adott országból való, így módon talán az európai polgároktól nagyobb részvételt várhatnánk el. Ennyit tudtam elmondani 5 perc 30 másodperc alatt. Köszönöm szépen. A bizottsághoz, Carbon Pricinghoz fordulok. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék az európai polgárok eh, rendszerére, illetve helyzetére utalni, amelyet Söpflin György is említett, és nagyon örülök, hogy a DG Justice is felvette ezt a témát, ugyanis az európai állampolgári kezdeményezés talán a legfiatalabb európai polgári jog, a Lisszaboni szerződés vezette be, és a 2012-ben érvénybe lépett rendeletről van szó, még mindig gyerekcipőben jár. Az öt percemet szeretném arra felhasználni, hogy a lehető legtényszerűbb áttekintést adjak arról, hogy szerintünk mi működik jól az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, és mit gondolunk arról, hogy mi működik kevésbé jól, illetve mit teszünk azért, hogy javítsuk a polgári kezdeményezés megvalósítását, illetve mit kell még tenni annak biztosítása érdekében, hogy minden polgár részesülhessen ebből az új jogból, és hogy az valóban érvényesüljön és hatékony eszközé váljon a polgárok számára, akik a demokratikus játékos részvétel tekintetében ezt fel használhassák, és Söflin úr értékelését is szeretném egy kicsit ellensúlyozni az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. A rendelet tehát 2012-ben lépett alkalmazásba, tehát még egy viszonylag fiatal rendeletről beszélünk. Azt hiszem, hogy pozitív oldalt nem szabad figyelmen kívül hagynunk több mint 35 polgári kezdeményezést regisztrált a bizottság, nincsen pontos adatunk a támogató nyilatkozatok számáról, de több mint 6 millióról beszélhetünk. Volt három sikeres kezdeményezés, amelyek elérték az egymilliós küszöböt, és amelyre hivatalosan is válaszolt a bizottság, és van öt olyan kezdeményezés, amelynél jelen pillanatban gyűjtik a támogató nyilatkozatokat, hogy elérjék az egymillió millió aláírásos küszöböt egy teljesen új eszközről van szó, nem volt erre precedens még, tehát azt gondolom, hogy már sikeres az, hogy sikerült a rendeletet eddig megvalósítani, de természetesen ez, ez nem akadályozza meg, hogy kritikusak legyünk magunkkal szemben, és megvizsgáljuk, hogy melyek a hiányosságok. Ami a kihívásokat, hiányosságokat illeti, számos ilyen van, például egy nagy informatikai dimenziója van a rendeletnek nagyon sok bonyolultságot, nehézséget okoz a szervezők számára, hogy ezt meg használni tudják. Az online aláírás nagyon bonyolult, a hitelesítési rendszer nagyon időigényes, és ez nagyon sok polgárt elborzaszt attól, hogy használja ezt az eszközt. Aztán ott van a felelősségvállalás, a polgári bizottságok, amelyek ezt a kezdeményezést szervezik, nem rendelkeznek jogi személyiséggel, ez is egy problémát jelent, illetve sok kihívás van a határidőkkel kapcsolatban, amelyek a rendeletben szerepelnek, nem fogom ezt most részletesen elmondani, csak felsorolom, hogy melyik a legfontosabb kihívások szerintünk, és van egy nagy kihívás, ami az adatkövetelményekre vonatkozik, és ez pedig nagyon sok polgárt megakadályoz abban, hogy valóban használja ezt az állampolgári jogot, hogy támogasson egy polgári kezdeményezést, és ez ahhoz kapcsolódik, hogy eltérőek az adatkövetelmények az egyes tagállamoktól függően. A bizottság egy nagyon egyszerű rendszert javasol, de a tárgyalások során mindenféle tagállam mindenféle adatkövetelményt akar bevezetni. A végén egy nagyon bonyolult rendszer alakult ki, és amikor a rendeletet elfogadtuk, volt egy egy eh, nyilatkozat, egy közös nyilatkozat, a tagállamok azt ígérték, hogy egyszerűsíteni fogják a rendszert. Tehát ez a nagyon bonyolult adatkövetelmény, ennek következtében nagyon sok eh, polgárt zárnak ki abból, hogy aláírhasson egy polgári kezdeményezést. A pontos adatokat egyelőre nem tudjuk, de több száz ezer brit állampolgár például, aki külföldön él más tagállamban, illetve azok, akik az Európai Unión kívül élnek, de vonatkozik az ír polgárokra is, akik más eh, Európai Uniós tagállamokban tartózkodnak. Tehát mit tehetünk azért, hogy javítsunk a helyzeten? a kommunikáció és a tudatosság, a tájékoztatás nagyon fontos, ezért örülök annak, hogy az állampolgári kezdeményezéssel foglalkozik ez a meghallgatás. Valamennyi érdekelt felett és intézményt arra kell biztatni, hogy ennek az eszköznek a létezését hatékonyan kommunikálják. Az adatkövetelményeket már említettük, szakértői csoportunkban arra bátorítjuk a tagállamokat, hogy az adatkövetelményeket egyszerűsítsék, azért, hogy kevésbé bonyolult legyen a rendszer, és minden polgár számára biztosítsuk, hogy eh, részesüljenek ebből a jogból. Jelen pillanatban pedig azt is vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk jobban kihasználni az elektronikus aláírásokat, ugyanis a rendelet elfogadása óta nagyon sok fejlődés történt a digitális területen, amelyet figyelembe kell vennünk, és ennek érdekében pedig nagyon szorosan figyelemmel kísérjük ezt a helyzetet is, és megpróbáljuk egyszerűsíteni a műszaki specifikációkat, műszaki előírásokat, az online aláírásgyűjtés rendszernek. Ezek nagyon technikai részletek, de remélhetőleg ezekkel sikerül majd egyszerűsíteni a rendszert Tehát általánosságban tájékoztatni kell, egyszerűsíteni kell, és gondoskodni kell arról, hogy minden állampolgár, akinek elméletben jogában áll támogatni egy kezdeményezést, megtehesse azt. Azt hiszem a pozitív aspektus pedig az, hogy, el, hogy mindannyi minden intézmény, minden érdekelt fél egyetért abban, hogy mit kell mit kell javítani, mit kell jobbítani. Azt hiszem, hogy a parlament, a bizottság, a tanács, a konzultatív szervezetek, a civil társadalom és egyéb érdekelt felek mindannyian egyetértünk abban, hogy mely dolgokon kell javítani. Eltérő nézetek vannak azzal kapcsolatban, hogy gyorsan felül kell levizsgálni a rendeletet vagy sem. A bizottság válasza a parlamenti állásfoglalásra, abban azt mondtuk, hogy igyekszünk azokra a dolgokra összpontosítani, ahol nem kell jogszabálymódosítás, de valószínűleg hamarosan megvalósul a rendelet felülvizsgálata, illetve az EGSB is készít egy véleményt, és a tanács szintén vitáz kezdeményezett erről a kérdésről, tehát kapcsolatban állunk a többi intézménnyel, és azt is el kell mondanom, hogy a parlament és a tanács külön költségvetési tételt különített el az állampolgári kezdeményezésre. Ezt nagyon köszönöm. Sajnos egyelőre még pénzt nem kaptunk erre a tételre, de legalább már egy külön tétel szerepel a költségvetésben. Remélem, hogy a következő költségvetésben majd pénzt is kapunk hozzá. Közös célkitűzésünk van tehát, közös erőfeszítésre van szükség, és azt gondolom, hogy mindenki arra törekszik, hogy a kezdeményezés működhessen, és valamennyi polgár ezt az eszközt valóban hatékonyan tudja felhasználni, és támogathassa ezeket a kezdeményezéseket. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most pedig az Európai Ifjúsági Fórum képviselője következik. Parancsoljon a szó. Köszönöm szépen. Az Európai Ifjúsági Fórum képviseletében több tízmillió a fiatal nevében fogok beszélni. Mi azt látjuk, hogy egy olyan generációval állunk szemben, akik marginalizálódnak, akik nem érdeklődnek a közügyek iránt. A demokráciát nem szabad úgy tekinteni, mint egy már megszerzett érték. Hosszú éveken keresztül küzdöttünk érte, érte de ugyanakkor sokkal hamarabb el lehet veszíteni a demokráciát, mint ahogy gondolhatjuk. 72 százaléka 24 év alatti fiataloknak nem szavaz. Nagyon kevese, kevés fiatalt választanak meg, 1,6 százalékot tesznek csak ki a 29 év alatti parlamenti képviselők. A fiatalok tehát nincsenek képviseltetve a politikai rendszerben, és ezért nincs meg bennük a kellő bizalom sem a politika felé. A fiatalok nem buták, hogyha látják, hogy a politikai rendszernek semmi értelme, akkor nem akarnak benne részt venni. Amikor azt hallják, hogy egyik botrány a másikat követi a korrupt politikusokról, akkor egész egyszerűen nem mennek el a választásokra, és máshogy próbálják a meglévő struktúrákon kívül kamatoztatni tudásukat. Gyakorlatilag azt látják, hogy csak akkor lehet munkához járulni, munkához jutni, hogyha valakinek megvannak a megfelelő ismerettségei. Nos, hát akkor az egész rendszertől fognak eltávolodni. Az Erasmus célja az, hogy az európai fiatalok egymással találkozzanak, de azt kell, hogy mondjam, hogy még jó magam is a hat hónapos Erasmus ösztöndíjam alatt annyi európai politikusról hallottam botrányokat, hogy szkeptikus kezdtek, szkeptikusra kezdtem válni. Tehát lehet érteni lehet, hogy miért nem érdekli a fiatalokat a politika. És ez nem csak hazámban van így, hanem mindenhol Európában. Én nem látom, hogy Európa kellőképpen komolyan venni ezt a problémát, és ez nagyon frusztráló a fiatalok sohasem voltak annyira aktívak politikai értelemben, mint ma. Még a 68-as, demok- még a 68-as mozgalmak fiataljai sem voltak annyira aktívak politikai értelemben, mint a mai fiatalok. A, polit, a fiatalok részt vesznek a civil társadalomban, és leírják politikai véleményüket az interneten, leírják a véleményüket a menekültekről, a környezetvédelem okozta kihívásokról, és így tovább. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy két párhuzamos rendszer jöjjön létre. Be kell vonni a meglévő struktúrákba a fiatalokat is, mert csak így tudjuk 20 év múlva garantálni a demokrácia folytonosságát. Az Európai Ifjúsági Fórum hisz abban, hogy a politikának rá kell jönnie arra, hogy a demokráciát minden generációval együtt működve lehet csak továbbfejleszteni hiszen ezek olyan ö, olyan tudást jelentenek, amelyel nem születünk ö, együtt, tehát ezeket meg kell tanítani a fiataloknak, és ezért nagyon fontos a fiatalokat tömörítő szövetségekkel való együttműködés. A 16 évre való a ö, választási jog, tehát a választáshoz való jog ö, korhatárát 16 éves korra kell szerintünk levinni. Ö, nagyon fontos lenne az automatikus regisztráció, az, hogy lehessen az iskolákban, illetve a könyvtárakban is akár szavazni. A fiatalok bevonása a döntéshozatali folyamatba azon keresztül, hogy, illetve, hogy, és ezen keresztül hatással lehetnének a fiatalok arra, ami történik velük az életükben. Egy olyan struktúrára van szükség, amelyben a fiatalok részt tudnak venni a demokratikus folyamatokban. Ez kulcsfontosságú. És végül, de nem utolsó sorban, itt van a civil társadalom is. Nagyon fontos az, hogy legyenek erős ifjúsági szervezetek. Ez az a terület, ahol a fiatalok megtanulják azt, hogy hogyan lehet kampányokban részt venni, hogyan lehet vitázni, hogyan hogyan lehet kompromisszumokra jutni, és más olyanok, olyan tevékenységeket is, amelyek a demokrácia elengedhetetlen részét képezik. Meg kell tennünk az összes lépést, ami szükséges ezekhez a változásokhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és azt is, hogy betartotta a felszólalási időt, és Adriana Korsz lenne az utolsó felszólalónk. Ön egy petíció benyújtója, de ugyanakkor azt látom, hogy az, e, az európai parlamenti választásokra szolgáló e-szavazással kapcsolatos petíciónak az egyik aláírója, hogyha jól értelmezem, de hát itt még nagyon sok munka vár ebben a kérdésben ránk. Köszönöm szépen. Örülök, hogy lehetőséget kapok arra, hogy bemutassam a petíciómat az Európai Parlamentre kapcsolatban. Szlovén vagyok, fiatal nő. El kell, hogy mondjam, megnéztem különböző petíciókat, amelyeket előterjesztettünk, és pozitív és negatív aspektusokat egyaránt láttunk. Az a javaslat, amit az Európai Parlamentnek terjesztettünk elő, ezt egyetemi hallgatók készítették, és egyéb civil szervezetek. A képviselő választás az, amely foglalkoztatott bennünket, és olyan megoldást kerestünk, amelyel fiatal embereket tudunk ösztönözni a szavazásra, mert ez nagyon alacsony ez a részvétel, még Szlovéniában is. 2003-ban kezdtünk foglalkozni ezzel, akkoriban a, választották meg a szlovén képviselőket, illetve akkor készültek a választásra, volt is rá javaslatunk, de nem sikerült ezt ténylegesen átültetni egy gyakorlatba. Az e-voting és i-voting, vagy e-voting és e-voting is szóba kerül. Az e-voting az, az elektronikus eszközök használatát jelenti a számolások során, és az e-voting az internetre hivatkozik, ezt bevonnánk a szavazásba. Az e-voting, az e-szavazás olyas valami, amelynek segítségével az e-szavazás gördülékenyen működne, az Európai Unióhoz fordultunk, hogy megvizsgáljuk um, az szabályokat, a határidőket és egyebeket, hogy lássuk, hogyan lehet ezt megvalósítani. Egyébként megkerestünk európai képviselőket is az európai parlamenti választások kapcsán, mi a véleményük. Az embereknek pedig időt akarunk adni, hogy hozzászokjanak ezen választásokhoz, az új körülményekhez, ezért fokozatos megvalósítást helyeztük illetásba. 2014-ben álltunk elő a petíciónkkal, és ezt hallottuk már. Időközben egy súlyos válság érinti Európát, a menekült válság, a migrációs válság, de az elszavazás lényege az, hogy a jövőbeli körülményekhez alkalmazkodjunk a szavazások során, hiszen az internetet nem lehet már figyelmen kívül hagyni. Az e-szavazás ezért sokat ígérő megoldás lehet. Mi úgy gondoljuk, hogy az EVO szavazás képessé teszi az embereket arra, hogy bárhonnan szavazzanak, tehát nem kell a saját hazájukban tartózkodniuk. Létrehoznak egy megfelelő internetes honlapot, egy portált, tehát en alapvető fontosságú, ha meg akarjuk valósítani a terveinket. Persze a biztonsággal kapcsolatban vannak bizonyos fenntartások. 2014-ben egy cikket tettek közé, amely beszámolt az észtországi tesztről. 2011-ben végezték a távszavazással kapcsolatos tesztelést Észtországban. Akkoriban azt mondták, hogy ez nem kielégítően biztonságos, és támadásoknak van kitéve egy ilyen rendszer. Én úgy gondolom, hogy nem a rendszert kell hibáztatnunk, hanem igazában az emberi bizalom hiánya az, ami itt szerepet játszik. Nem bízunk azonban az emberekben, akik eh, visszaélnének a rendszer hiányosságaival, eh, de azt látjuk, hogy a politika fontossága csak eh, túl sok a botrány, a korrupció. Itt változtatnunk kell, hogy az elszavazás teret nyerhessen. Az elszavazás nem egy varázslat, nem egy csoda, de nyilvánvalóan hozzá tud járulni a mentalitásunk megváltoztatásához. Azt hiszem fordulóponthoz érkeztünk már most is, ezért meg kell hoznunk bizonyos döntéseket. Karl Wemsre hivatkoznék, a, megnézett, keresett befektetőket, amikor feltalálói tevékenységét folytatta. Sorra-sorra elutasították a beruházást, azt mondták, hogy vannak lovak, a gépek túl veszélyesek, és nézd meg, hova jutottunk. Szeretném bejelenteni, hogy a hozzászólók listája, tehát először lezárult, tehát most 25 percünk van még a szekciónkban, ezért most lehetőség van a hozzászólásokra. Barbara Spinelli kért először szót. Köszönöm szépen. Nos, hát a demokráciával kapcsolatos válságról beszéltünk, Szerintem ezzel kapcsolatban fontos lenne elgondolkodni a következőkön. Mit mondanak nekünk Európában azok a kritikus nemzeti, vagy nacionalista, vagy szuverenista mozgalmak, amelyeknek tanúi vagyunk. Először is azt mondják nekünk, hogy a párt politikának vége, ezen felül kell tudni emelkedni. Újfajta részvételi demokráciára van szükség. Ezen kívül azt is mondják nekünk ezek a folyamatok, hogy nem véletlen, az, hogy csökken a részvételi arány, illetve ezzel szembe menő folyamatként láthatjuk azt is, hogy például most Németországban a legutóbbi választásokon újra politizálódik a közszféra. Én nem, nem értek azzal egyet, hogy az európai választásokon való részvételi hiány az ne lenne probléma. Ez bizony igenis, és probléma, méghozzá nagy probléma. Persze nem véletlen az sem, hogy ott, ahol csak Krátosszal találkozunk, ott ne kellene ö, a részvételi demokráciát erősítenünk. Én azt vonom le mindebből, hogy azok a transnacionális formák, amelyekről Duff úr is beszélt, rendkívül fontosak. Nagyon fontos az, hogy végig gondoljuk, mik azok a nagy témák, amelyekben transnacionális szinte, szintű politikát lehetne folytatni. Szerintem nem elég az, hogyha a meglévő pártokba csatornázzuk be a pénzt, vagy hogy néhány nem nemzeti képviselőt a nem, egyébként nemzeti listákra fogunk feltenni. Ezek csak technikai kiigazítások lennének, nem több. Köszönöm. Margarete Auken. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Van itt egy dolog, amit szeretnék amire szeretném felhívni a figyelmet. Tényleg van egy erős eszközünk az EU-ban, amely, amelyet szerintem nem is használtak eddig egyáltalán nem. Az nemzeti parlamentekben vannak európai szakbizottságok, és ezekben az európai ügyekkel foglalkozó szakbizottságokban segítenek előkészíteni a tanács üléseit, hogyha ezeket felhasználnánk, akkor nemzeti képviselők, hogy tényleg jól elvégezik a munkájukat, mert van munkájuk bőven a nemzeti parlamenti bizottságokban, Szerintem, hogyha beszélnek a minisztereikkel az előkészületek során, akkor nem blokkolásról van szó, nem az anti-európai fellépése az, ami itt jelentkezik, de ők sokat tehetnének. Persze ez munkába kerül, ez nem magától működik, de nyilvánvaló, hogy ez segít a nemzeti parlamentekben és megérteni, hogy mi történik, ez ténylegesen javítana, hiszen a minisztereket segít felkészíteni, ők maguk jól felkészítve jönnének, és nem a nagykövetekre hivatkoznának, és úgy tárgyalának a többi tagállammal. Legyünk tisztában ezzel a lehetőséggel. Van egy ilyen eszköz, és mi használjuk Dániában, ez egy lehetőség, az elsők közé tartoztunk az edinborói megállapodás kapcsán Maastricht után, és igen, mi használjuk, de ezt tudom, hogy nem könnyű de igazán hatékonyan nem használták fel eddig. We don't see the names, we don't... Nem látjuk a neveket sajnos, parancsoljon. Kérem, mutatkozom be. Európai polgár vagyok, ilyen értelemben szólok hozzá, ilyen minőségemben. A mai napon fontos dologról beszélünk. Örülök, hogy az európai polgárságról beszélünk megint. Azt gondolom, hogy ez egy plusz a nemzeti polgársághoz képest, de a gyakorlatban ez a nemzeti polgárság, állampolgárság egy akadályt jelent bizonyos tagállamok, hogy 51 százalommal megakadályozottak valamit, hogyha a polgárok 51 a szavaz, akkor elhagyhatják az Európai Parlamentet tehát itt az Euró, a nemzeti parlamentek olyasmit szavazhatnak meg, amit az Euró amivel az európai fejlődés megakadályozhatják, ezt a nemzeti polgárság, állampolgárság nevében teszik. Azt gondolom, hogy igenis ez érinti a jogokat, mint egy 10 évvel ezelőtt, 11 évvel ezelőtt egy kampányt szerveztünk abban a szervezetben, amelyben én dolgozom. Az európai alkotmányról volt szó szavaz, ez a te jogod. Az emberek igenne szavazkoztak, igenis a többség megszavazta, ezt egyébként a tagállam többsége is megszavazta az alkotmányt annak idején, viszont volt kettő tagállam, ami ezt nem tette meg, ez az ő és ez az lépés az összes európai polgár jogait érintette, korlátozta. Szerintem valami rosszul működik itt. Itt azon emberekről van szó, akik úgy érzik, hogy az európai projekt már nem képviseli az ő értékeiket. Mi kezdünk ezek az emberekkel? Ez egy na, nagy demokrácia kérdés, amit felvetett Nemic úr. Itt alapvető jogokról van szó. Ezek túllépnek az Európai Parlament és a helyi választások ügyén az európai polgárok szerintem mindenről szavazhassanak, aminek európai dimenziója van. Kedves kolléga, ön előtt ül egy hölgy, aztán itt valaki, aztán egy további személy. És ezzel lezárom a listát, mert úgy gondolom válaszolni is fognak egy néhányan. Hogyha lehet, akkor röviden fogalmazzák meg a kérdéseiket. Mi Köszönöm szépen, Sema Martínez vagyok a nyilvános konzultációban részt vettünk, amelyet a bizottság indított, ugyanis szerettük volna kihangsúlyozni a demokratikus részvétel kérdését. Nagyon fontos és érdekes témákról beszélünk, az állampolgárságról, mozgósításról, a demokratikus részvételről, és az nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy demokratikusan részt vegyünk a folyamatokban. Ennek egyik módja az európai parlamenti választás, és nagyon nehéz meggyőzni a polgárokat arra, arról, hogy válasszanak, szavazzanak a választásokon. Ennek vannak belső nehézségei. Gyakorlatilag hitkérdés, hogy tudjunk szavazni. Spanyolországban, hazámban 2011-ben egy választási reformot vezettek be. Azok körülbelül 2 millió spanyol, aki Spanyolországon kívül él, nagyon bonyolultan tud szavazni külföldről, a legutóbbi európai parlamenti választásokon például a külföldön élő spanyoloknak kevesebb, mint két százaléka tudott részt venni. A spanyol társadalom még soha nem volt annyira átpolitizált, mint most. Az emberek szeretnének részt venni a demokratikus életben, világban a külföldön élőknek például nem biztosítanak lehetőséget arra, hogy szavazzunk. A tavalyi decemberi parlamenti választásokon körülbelül 100 ezer spanyol tudott részt venni, ez olyan 5% a külföldön élőknek. Ezért arra szeretnénk kérni az európai intézményeket, hogy törekedjenek arra, hogy az országok biztosítsák, hogy mindenki egyenlő feltételek mellett tudjon szavazni. Köszönöm szépen, Hánges úr, aztán itt és itt, és ennyi lezártam a listát. Igen, parancsoljon. Cseri Krisztián Heinkes vagyok, Németországból jöttem, dr. Franz Mineral egy, együtt a Euroszok eh, alelnöke vagyok. Association Européenne sans but lucratif. Ez a nem tehát a civil szervezetekre vonatkozó európai szabályokra vonatkozik. Nimitz úrhoz intézném a kérdésemet. El tudja képzelni, hogy egy európai egyesület státusza akár felgyorsíthatja az európai állampolgári részvételt, ugyanis európai jogszabályok hiány az európai állampolgároknak csak olyan joguk van, hogy saját nemzeti jogok alapján szerveződjenek, tehát nincsen lehetőség arra, hogy európai polgárok európai szinten szerveződjenek, akár egyesületi formában. December másodikán röviden beszéltem Jean-Claude Juncker kabinetfőnökével, Martin Zemeyer professzorral, és elmondta, hogy a bizottság semmiféle lépést nem tesz ezzel a kérdéssel kapcsolatban, Azonban a tíz prioritást illetően Juncker bizottsági elnök úr szeptember 15-én az Európai Parlamentben, különösen a tízes pontban azt említette, hogy az Európai Unióban a demokrácia erősítése nagyon fontos szempont. És ez igaz, hogy ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság semmilyen lépést nem tervez tenni? Köszönöm, hogy az elnök itt egy hölgy akart hozzászólni, vagy nem? Egy úr? Bocsánat. Nekem is a kezdeményezési jogról lenne kérdésem, az európai polgári kezdeményezésről. A, a panelistáktól szeretnék kérdezni, hogy mit gondolnak arról, hogy az emberek félnek attól, hogy a jogalkotási folyamatba saját identitásukat bevigyék, ugyanis, hogyha megengedjük az embereknek, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban. A jogalkotási szerv feldolgozza az adataikat, jelen pillanatban pedig ott van ez az úgynevezett eszköz, de mégis korlátozzuk ezeket, még mielőtt megkezdődhet a folyamat. Ön, önök mit gondolnak erről, hogy a polgári kezdeményezés csak egy eszköz? Köszönöm szépen, és az utolsó hozzá. és utána pedig a panelisták válaszolnak. Köszönöm szépen, Alessandro Gianki vagyok. Nagyon röviden, távirati stílusban. A fiatalok nem részvétele a politikában tényleg nagyon fontos probléma. Egyetértek Spinelli asszonyal abban, amit ő javasolt. A javaslat nem technikai kiigazítás, hanem szociális megoldás kell, hogy legyen vagyis azokat a filtereket, szűrőket kell megszüntetni, amelyek miatt ma ez nem valósul meg. Itt a szociális média, az internet rendkívül fontos szerepet tölt be, erről beszélni kell. Ugyanakkor nem szabad a biztonságot feladni, ami azt jelenti, hogy egy digitális aláírással ellátott módszert kellene bevezetni, és nem és nem új lenyomat alapú azonosítókat. Fontos lenne az is, hogy ne csak gazdasági, hanem szociális akadályokat is bontsuk le a fiatal választók és a választások között. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor a panelistáknak adom meg a szót. Nem mondhatjuk, hogy nem intéztek önökhöz kérdést, úgyhogy akkor parancsoljon. Köszönöm szépen, ha megengedi néhány szót szólnék, hogyha jól értettem a kérdést, tehát a közvetlen demokrácia, reprezentatív demokrácia, nagyon jó a képviseleti demokrácia, nem gondolom, hogy a közvetlen demokrácia jobb demokrácia. A képviseleti demokrácia, ahogyan most működik Európában, nem zárja ki a részvételi demokráciát, ugyanis szerintem a részvételi demokrácia, nem azt jelenti számomra, hogy elmennek az emberek szavazni, hiszen ez a normál folyamat, hanem azt jelenti számomra, hogy az emberek aktívan részt vesznek, és hogy a szavazáson túl is befolyásolják az eseményeket. Mindannyiunknak és sikeresebbnek kell lennünk abban, hogy a jogalkotási folyamat során az emberek akár itt Brüsszelben jobban részt vesznek a folyamatokban, és nem hivatkoznak folyton a cikkekre és a többi. Tehát azt ezen kívül pedig eh, bátorításra van szükségük. Meg kell érteni, hogy eh, sokkal jobban tudják befolyásolni az eseményeket a részvétellel, mint azzal, hogyha molotov koktél dobnak a menedékkérők közé. Tehát ez lenne számomra a demokrácia normál menete. Azt szeretnénk, hogyha határon átnyúló szerepvállalás valósulna meg, és a politikai pártokra kell összpontosítani, ugyanis a tagállamokban egy probléma merült fel, csupán a állampolgárok hozhatnak létre pártot, és csak akkor lehetnek részvét, csak ők lehetnek képviselők, Hogyha a bizottság képviselője ezt mondta, hogy nem fognak tenni ezzel kapcsolatban semmit, akkor az úgy is van, de akkor ez azt jelenti, hogy az ötletek, az elképzelések nem jók. Hogyha bármit tehetünk azért, hogy az emberek részvételét, a demokráciában való részvételét bátorítsuk, az jó. A kérdés, hogy az emberek a saját nemzeti választásukon részt vegyenek akkor, hogyha már nem élnek ott az országon belül. Hát itt két iskola van. Az egyik az, hogy az embereknek ott kell szavazniuk, ahol élnek. Ez az állampolgársági joggal kapcsolatos iskola, ez így is van már most, a helyi választásokon például, illetve európai választásokon helyben szavazhatnak az emberek. A másik iskola pedig azt mondja, hogy azok az emberek, akik eh, elhagyták az országot, ennek ellenére otthon kell szavazzanak. A szerződés alapján pedig azt mondhatjuk, hogy az emberek ott szavaznak, ahol élnek. Tehát a szerződés hatája jogalapot illetően az, hogy rá érő azok az el nem tudom képzelni, hogy az embereket arra lehetne kényszeríteni, hogy külföldön élnek, akkor is otthon szavazzanak. Köszönöm szépen, jó lányan szeretett volna mondani valamit. Right, young. Igen, a fiatalokat be kellene vonni az európai demokratikus folyamatokba, az európai választásokba, és éppen ezért nagyon fontos lenne az, hogy 16 évesre lecsökkentsük a választási korhatárt, ezt Ausztriában egyébként már megtettük, és úgy gondoljuk, hogy az e-szavazást is be kellene vezetni. Egy másik fontos gondolat az európai dimenzió növelése, tehát az európai politikai pártok felé való a elmozdulást, ez nagyon sajnálatos, hogy ez még mindig nem történt meg. Tehát bármi, ami a politikai pártokat erősíthetné, és a választási kampányok is ebből a szempontból nagyon jók lennének, hogy európai listákat vezessünk be, de ugyanakkor a következő alkalomra a Spitzen kandidát kérdését tisztázni kell. Fontos lenne az is, hogy odafigyeljünk arra, hogy a nemzeti állampolgárságot ne fordítsuk szembe a, az európai állampolgársággal. Fontos lenne azt végig gondolni, hogy egy 28 államból álló közösség vagyunk. Tehát, hogyha valaki egy, egy államban él, van ott még másik 27 és bonyolult ez a helyzet, ez a demokrácia, ez a demokrácia, igen. Igen, valóban ez a demokrácia, de ugyanakkor európai közvetlen demokráciát csak ilyen formában építhetünk. Köszönöm szépen, George. Köszönöm szépen. Az európai eh, állampolgársági kezdeményezéssel kapcsolatban eh, elég világos a helyzet, itt nem is szeretnék tovább erről értekezni. Nagyon sok kutató gondolja úgy, hogy a lobby szervezetek, NGO-k és más civil szervezetek felé át kell csoportosítani a hatalom egy részét. Itt egy nagyon komplex folyamatról van szó, tudjuk, hogy nagyon jól működik a civil társadalom, tehát ne csodálkozzunk azon, hogy az emberek már nem annyira bíznak a politikában. A harmadik gondolatom az európai értékekhez vezet el. Én úgy értelmeztem a kérdést hátulról, jött ez a kérdés, hogy mintha lenne egy fix európai értékrendszer, én nem gondolom, hogy ez így lenne, szerintem az értékeket mindig is meg lehet kérdőjelezni, a demokráciában meg kell hallgatni mindenkinek a véleményét, a szkeptikusékét is. Hogyha ezeket nem vesszük figyelembe, akkor tulajdonképpen az ő állampolgári jogaik sérülnek. És végül a fiatalabb generációkra reflektálva, ne felejtsük el azt sem, hogy az emberek 20-30 tehát akik most, él, akik most születnek, 120-130 évig fognak élni, úgyhogy sokkal idősebbek lesznek a társadalmak, és nagyon kevés fiatal lesz, tehát ezt is figyelembe kell venni. Én magam is egyébként az idősödő korosztályba tartozom. A probléma az tulajdonképpen abban foragadható meg, hogy nem egyértelmű az, hogy mi az, amihez, amit nem tehetünk meg a képviseleti demokrácia szempontjából. Én nagyon remélem azt, hogy a parlament a következő szerződésmódosításhoz egy egész csomagot fog majd előkészíteni. A 22-es cikk tekintetében az Európai Unió összes nemzeti parlamenti ö, szavazására és a népszavazásokra is kiterjessze, ugyanúgy, mint az európai választásokra ezt a rendszert. Én úgy gondolom, hogy a korlátozottásokat is csökkenteni kell azzal kapcsolatban, hogy a polgári kezdeményezések hogyan jelenhetnek meg. Tehát itt nem csak jogalkotási folyamatra való javaslatokat kellene bevennünk, ez szerintem abszurd. Én mindig is úgy gondoltam, hogy az ECI olyan kezdeményezés kell, hogy legyen, amely egy mozgalomhoz hasonlítható, és az intézményeket arra sarkalja, hogy végig gondoljanak bizonyos kérdéseket politikai reformok szempontjából. Ami pedig az ellenőrzési folyamatot illeti a nemzeti parlamentek részéről, azzal is egyetértek, hogy vannak azzal kapcsolatos tapasztalatok, főként a skandináv államokban, amelyek nagyon is gyümölcsözőek. De ugyanakkor Nem csak a nemzeti témákra kell odafigyelnünk, mert a brit rendszerben ugye az ilyen piros kártyás rendszert elfogadta a tanács, ami nagy hiba volt. Ez szerintem rossz irányba fordította szekerünket, Itt inkább egy előrejelző rendszerre van szükség, és nagyon sok bátorságra, és ösztönözni kell a nemzeti parlamenteket arra, hogy mondják el véleményüket az európai ügyekbe is. Gyakorlatilag a döntéshozatali folyamat, a jogalkotási folyamat minden egyes stációjában. Köszönöm szépen, köszönöm. Én röviden azokra a kérdésekre szeretnék reagálni, amelyek a fiatalok részvételi arányára vonatkoztak a választásokon. Én úgy gondolom, hogy a részvételen alapuló demokrácia tovább mutat a konkrétan annál, mint hogy elmegyünk a szavazófülkébe. Ahogyan elhangzott, a szociális médiáról is szó van, ez is része a megoldásnak, de nagyon sokszor, amikor ezeket a kérdéseket politikusokkal vitatom meg, ők azt mondják, hogy próbáljuk meg a Facebookon keresztül meggyőzni a fiatalokat, hogy foglalkozzanak a politikával, hogy hány lájkot kapnak. De elfelejtik azt, hogy a politika, tehát hogy amikor viszont a jogalkotáshoz fognak, akkor elfelejtik a fiatalokat. Itt a konkrét, igazi döntéshozatalról van szó. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy végig kell gondolni azt, hogy hogyan tudjuk a már meglévő struktúrákba is beintegrálni a fiatalokat. Vannak technikai megoldások is, amelyeknek az a célja, hogy több fiatal menjen el a választásokra. Például Dániában, még a McDonald'sban, illetve iskolákban és a könyvtárakban is lehetett szavazni, tehát oda tettük a szavazóurnákat, ahol a fiatalok vannak. Aztán emlékeztettük őket SMS-ekkel, hogy két nap múlva választások lesznek, és azt láttuk, hogy azok, akiknek két napot adtunk, tehát két napos felkészülés, vagy két nappal a választások előtt szóltunk nekik, azok sokkal nagyobb mértékben mentek el a választásokra. Tehát a fiatalok igenis, és elmennek a választásokra, csak szeretnének informált döntést hozni, szeretnék végig gondolni azt, hogy miért is szavaznak arra, akire szavaznak. Tehát tehetünk valamit annak érdekében, hogy az információk áramlását megkönnyítsük, és a fiatalokat ez nagyon is érdekli. Köszönöm szépen. Kármen, utolsó. Nagyon röviden. Csak egy konkrét kérdés volt innen hátulról az európai eh, polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. Itt a probléma az adatszolgáltatással kapcsolatos. Az európai polgári kezdeményezés egy nem kötelező érvényű kezdeményezés, benne van a szerződésben, az Európai Bizottság azonban továbbra is eldöntheti azt, hogy hajlandó-e vagy sem jogi jogszabályalkotási kezdeményezésbe fogni. Az Európai Parlament és a Tanács kezében van a döntés ebből a szempontból. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy az emberek nem szeretik kiadni a személyes adataikat, és azt hiszem, hogy ez az egyik probléma az ICI-jal kapcsolatban. Egyszerűen aránytalan az, hogy mennyire sok adatot kell, személyes adatot kell megadnia a állampolgároknak, ahhoz képest, hogy végül is nem is kötelező érvényű a bizottságra nézve a jogalkotási kezdeményezés. Most már József, lassan lezárjuk ezt a panelt. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt maradt a végéig, és szeretnék mindenkit arra bíztatni, hogy maradjon itt a további panelok során is. Köszönöm szépen! So, thank you very much for leaving those who live. Köszönöm szépen, akkor akik eh, menni akarnak, kérem menjenek, akik maradnak, maradjanak. Úgy látom, nem reagálnak. Sorry? You can, you can use the, yeah. the Thank you. Uh... Köszönöm. Kérem, hagyják el a termet, ha most szeretnének távozni, és aki pedig marad, az foglaljon helyet. Mindenkinek megköszönjük, amit tenni szeretne. Ez tökéletes. Kérem, tegyék meg, amit kértem. Meg is kezdjük. Ez az utolsó panel a mai napon, konkrétan a negyedik. A polgárok jogáról van szó, hogy az Európai Unióhoz forduljanak. A két fő téma, amelyel foglalkozunk, az a tudatosítása annak, hogy mennyire fontos, hogy az EU politizálásában részt vegyenek a polgárok, illetve a petíciós jog az elmélettől a gyakorlatig. Az első hozzászóló kollégám, Darling kolléga, parancsolja, megadom a szót. Itt van, látom. 7 perc, jó? 7 percet tudok adni arra, hogy a bevezető előadást megtartsa. Mindent elkövetök, mondja a képviselő. egy szeret kicsit a saját hátteremről beszélni, mert attól tartok a mai panel, a meghallgatás panelje, mindenek előtt az én perspektívám szempontjából érdekes. 2014 májusában kerültem a parlamentbe ide, előtte az Európai Szakszereti Mozgalomban voltam választott vezető, és éveken keresztül tárgyaltam, harcoltam, képviseltem az európai polgárokat, a munkavállalókat, az európai intézményeken kívül álltam akkoriban, most pedig bekerültem az Európai Petíciós Bizottságba, itt szeretném eh, meghallgatni a polgárokat, akik a saját szempontjaik alapjából lépnek fel, és eh, érdekes látni ezt a petíciós bizottságon belül, hogy mit tesznek. Számos tapasztalatot szereztem 2014 májusa óta, és hát ez egy kivételes helyzet és megtiszteltetés, hogy a petíciós bizottság tagja lehetek. A szere, abban hiszek alapvetően, hogy az EU jövője abban a, a, azon múlik, hogy a demokratikus részvételt erősíteni tudjuk e a munkahelyeken, az iparban, a foglalkozásban, a foglalkoztatotti jogokat, a munkavállalói jogokat szeretnénk erősíteni, a parlamenti demokráciát erősíteni kell, az Európai Parlament szerepét erősíteni kell a politika csinálásban, és a közvetlen demokráciát is erősíteni kell. A polgárok vessék fel, ami foglalkoztatja őket, és az európai kezdeményezés keretében, vagy forduljanak az Európai Parlamenthez, és vegyenek részt aktívan az agenda kialakításában. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos, és hozzám is közel áll a petíciós bizottság, ez az olyan része az Európai Parlamentnek, ahol gyakorlatilag az európai polgárok határozzák meg, mi történik. A mi menetrendünket ők döntik el, hiszen azt kapjuk, amit ők küldenek nekünk Európai Parlamentként, és fontos hidat képezünk az európai intézmények és a polgárok között a legjobb úton járunk ahhoz, hogy a polgárok az aggájaikat felvessék, ne csak egy-egy képviselőnek, hanem az Európai Bizottsághoz is eljuttatjuk, a tanácshoz is eljuttatjuk ezeket a felvetéseket. Ez az a nagy kép, az átfogó kép, ami a bizottságunkat ilyen fontossá teszi. Képviselőként kritikus is vagyok némileg az Európai Parlamentre, de azt gondolom, hogy mostanáig az Európai Parlamenti jelentős része nem értette meg, mennyire fontos a petíciós bizottság. Az egyik jövőbeli feladat éppen az, hogy a kapcsolatot erősítsük a petíciós bizottság és e, az Európai Unió, Európai Unió parlamentjének mű többi részek között. 2009-ben az mint egy 2000 petíció érkezett a bizottsághoz 2014-ben, 3000 petíció érkezett, látjuk, hogy folyamatos növekedés van. Egyébként a befogadhatóságot megvizsgáljuk minden egyes petíció esetében. Általában akkor befogadhatatlan, hogyha az EU tevékenységi körén kívül esik valami, 1700 petícióról gondoltuk úgy, hogy nem lehet befogadni az elmúlt évben, de itt um, a petíciós bizottság részéről mindent elkövetünk, hogy befogassuk a panaszokat, hiszen foglalkoztatnak bennünket a polgárok panaszai, még hogyha időnként ki kell bővíteni a határokat némileg. Ami a mennyiséget illeti a petíciók vonatkozásában, ez azt jelenti, hogy nagy nyomás hárul ránk a bizottságban és az Európai Parlament általában, és a bizottsághoz, a tanácshoz is fordulunk azzal, hogy javítsuk annak a módját, ahogyan kezeljük ezt. Igyekszünk megfelelően és gyorsan, hatékonyan válaszolni a felvetésekre. Nagyon nagy kört fognak át a témák, ez azt jelenti, hogy a képviselők mindenben szakértők kell, hogy Tehát minden nemű területen otthon kell mozognunk itt a petíciós bizottságban, ahhoz, hogy foglalkozni tudjunk ezekkel a panaszokkal, a problémákkal, amiket felvetnek, megfelelő forrásokra, erőforrásokra van szükség, technikai szempontból is így van ez, időt is kell rászánni, kellő időt természetesen. Úgy gondolom, hogy meglehetősen jó munkát végzünk. Mindig van mit javítani természetesen, de félig van tele a pohára, hogy mondani szokták, de azt látom, amióta ott vagyok a bizottságban, hogy a tagállamok hogyan viselkednek a polgáraikkal szemben, adott esetben a választókörzeteinkben, például a szavazójogról, a korábbi vitát is figyelemmel kísértem a mai napon, Számos panel foglalkozott a választójogokkal, hogyha az Egyesült Királyságon kívül élő brit polgárok szavazójogáról beszéltünk, akkor a kormányunk felvette a választási programjába, hogy az összes expert megkapja a választójogot, és hát közlemény szintjén ezt meg is tették, de a valóság más képet mutatott. Igenis európai népszavazásra van szükség, és hogyha itt élni akarnak a brit külföldön élő polgárok, akkor nagyon nehéz ez ez természetesen korlátozva vannak a fellépésükben, sokkal inkább, mint a brit polgárok hogyha felvetjük ezeket az aggályokat, akkor nem vesznek elegen részt a tagállamok részéről abban, hogy hogyan oldjuk meg a nehézségeket. Ahol ténylegesen jó együttműködés alakult ki, az az Európai Ombudsman intézménye, az Európai Ombudsman irodája, fontos partnerünk például a transatlanti befektetési és kereskedelmi megállapodás, a Frontex és számos más területet vizsgálhatunk együtt. Itt azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a polgárok hangját erősíteni, hogyha problémáinkkal hozzánk fordulnak, akkor megkeressük a többi intézményt, hogy ez a hangerő még e, nagyobb legyen, és így tudjuk hatékonyan dolgozni. Egy kicsit paradoxonnak tűnhet, de az EU-nak időnként rossz a sajtója a tagállamokban. Azoknak, akik részt vesznek a munkában, a demokráciában, azoknak a száma növekszik. A felelősséget egyre többen hajlandók vállalni. Ez egy paradoxon. Vonatkozik egyébként az Egyesült Királyságra és amely a hazám, ott népszavazásra kerül sor, mint már hallottuk korábban, végül is azt döntjük el, hogy az EU-ban maradunk vagy nem 2014-ben több petíció érkezett az Egyesült Királyságból, mint Lengyelországból vagy Franciaországból, ugye hasonló méretű országokról van szó. Azt gondolom, hogy számos bonyolult oka van ennek, hogy ilyen sokan jelentkeztek, de az egyik fontos elem, és amit szeretnék elmondani, a petíciókban a demokratikus részvétel egy fontos eszközét látják. Egy néhány pontot, amit még szeretnék felvetni, témát, hogy az emberek miért fordulnak petícióval hozzánk, mit hallunk a polgároktól. Egyrészt örülnek, hogy megjeleníthetik a, megjeleníthetik a hangjukat. A petíciókon keresztül esélyt kapnak arra, hogy a saját hangjukon szólaljanak meg az európai intézmények szintjén és a választ közvetlen az Európai Bizottságtól, a tanácstól vagy képviselőktől kapják meg. Ez az utolsó menedék időként egyébként számos ember számára gyakorlatilag az emberi emberek gyakran kétségbe esettek, dühösek és frusztráltak, mert mindenhol máshol elbuktak, és hogyha az európai képviselők meghallgatnak valakit, az egy fontos téma, amikor arról beszélünk, hogy tiszteletben tartjuk az ő véleményüket is, és olyan témákra is rá is fényt vetítünk, amely eltűntek egy kicsit, például munkavállalókat elbocsátanak sztrájkok miatt. Ez egy fontos dolog, hogy felvessük, és amire szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az alapvető jogok is képviselendők európai szinten. Itt kapcsolatot keressük az alapvető, az alapjogok kartájával és más előírásokkal. Biztosítani szeretnénk, hogy az alapjogok kartája a, és a petíciós jog szorosan összefüggenek egymással, nagy a veszélye annak, hogy az elvárásokat túl ságosan felemeljük, felgyorsítjuk, és utána pedig félretesszik ezeket a témákat. Összefoglalva tehát elmondhatom, a petíciós jog fontos része az európai demokráciának, szükség van arra, hogy a meghallgatásokat erősítsük, megfelelő erőforrásokra van szükség, hogy a mi bizottságunk tényleg időben tudjon reagálni. Az embereknek túlságosan, túlságosan sokáig kell várniuk, meglehetősen nagy a torlódás, ezt a témát meg kell beszélnünk, hogy az alapjogokat hogyan kezeljük a petíciós jogok összefüggésében és a nemzeti petíciós bizottságokat is meg kell nézni, szubnacionális, például a skót, a skót parlament esetében, tehát a regionális szintű közgyűlések is kell, hogy vizsgálnak petíciókat, és az Európai Ombudsmanhoz szűződő kapcsolatot is erősítenünk kell. Az egész parlamentben pedig tudatosítani kell, mennyire fontos a petíciós bizottság munkája, mert mi hallgatjuk meg a polgárokat közvetlenül itt az európai intézményeken belül. Kedves kolléga, Darling kolléga, nagyon érdekes és egy kicsit hosszabb hozzászólást hallottunk. Köszönöm szépen. Most pedig Beateg Minder asszony következik az Európai Ombudsman hivatalának képviseletében. Parancs! kapcsoljon 5 percben, ha lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek önökkel ezen a meghallgatáson, és szeretném az Európai Ombudsmani Hivatal felé megfogalmazott bókokat megköszönni. Természetesen a petíciós bizottságtól egy kicsit eltérő a feladatkörünk, ugyanis az administratív szabályok, illetve a jó adminisztráció szabályait szeretnénk érvényesíteni az Európai Unió kormányaiban, szerveiben, ügynökségeiben, és megpróbálunk segíteni az embereknek, hogyha az Európai Unió adminisztratív oldalával akadnak gondjaik. Ezért nyilván vállaljuk, fogadjuk a panaszokat a polgárok, az üzleti szervezetek, szakmai szervezetek részéről, civil szervezetek részéről, akiknek van, rendelkeznek azzal a státusszal, hogy panaszt emelhetnek az ombudsmanát. Több ezer panaszt kapunk évente hasonló a tapasztalatunk, mint a petíciós bizottságnak, hogy nagyon gyakran nem felelnek meg a mandátumunknak, és időnként eh, ki kell ábrádnítanunk ezeket az embereket, akik dühösek lesznek ránk, hiszen csak a hatáskörünknek megfelelő eh, problémákkal tudunk eh, foglalkozni időnként belpolitikai kérdésekkel fordulnak hozzánk, amelyeket nem tudunk kezelni. Azonban az a 400 alappanasz, amelyet be tudunk fogadni, be tudtunk fogadni az elmúlt évben, ezek, ezeknek a nagy többség az állítólagos, az átláthatóság állítólagos hiányára vonatkoznak, nem férnek hozzá dokumentumokhoz, illetve a részvétellel kapcsolatos panaszok is érkeznek az információhoz való hozzáférés, ülés jegyzőkönyvekhez való hozzáférés, stb. Ez természetesen az egyik fő érdeklődési területünk, hogy próbáljuk megfokozni az Európai Uniós intézmények átláthatóságát. Az ombudsman ugyanis azért küzd, hogy az átláthatóság az intézmények, politikai megállapodások területén érvényesüljenek, figyelembe véve az európai polgárok érdekeit. Ugyanis, hogyha valaki tudja, hogy miről van szó, mi zajlik, akkor részt tud venni, és a hangját is fel tudja emelni egy politikai vitában. Az egyik legfontosabb kérdésünk, amelyet feltettünk, az az, hogy a döntéshozók mennyire átlátható a jogalkotók döntéshozatali folyama, és itt például a parlament, a tanács trilógusaira gondolok egészen pontosan, amely nagyon hatékonyan működik, azonban időnként hiányos az átláthatóság, és nem tudjuk, hogy a trilóguson ki mit képvisel, ezért fontosnak tanulj, találjuk, hogy ezeket jobban megosztjuk az emberekkel. Számunkra nagyon fontos tehát, hogy a polgárok igényeit, szükségleteit figyelembe vegyük, meghallgassuk őket, és nagyon gyakran gyakran a panaszokkal kapcsolatban eh, csak arra van szükségük az embereknek, hogy meghallgassuk őket. Nagyon gyakran azt gondolom, hogy az ombudsman azt állapítja meg, hogy az intézmények helyesen jártak el, nem volt hibás eh, eljárás, Azonban nagyon sokszor a polgárok úgy érzik, hogy hasznos még ez a visszajelzés is, ugyanis így módon az intézmények eh, pozitívabban tudnak szerepet vállalni. Nagyon gyakran sikerül megoldanunk azokat a panaszokat, amelyek el hozzánk fordulnak. Törekszünk arra is, hogy az adminisztráció javítása megvalósuljon, illetve az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, ahogyan elhangzott ma is, például arra törekszünk, hogy jobban meg kell indokolni, hogy a polgári kezdeményezéseket miért nem tudjuk nyomon követni. Az Európai Parlament azt javasolta, hogy jöjjön létre egy olyan szervezet, ami ezzel foglalkozik, hogyha az emberek rengeteg aláírást összegyűjtenek, tényleg egy nagy léptékű dolgot véghez visznek, akkor kapjanak egyfajta nyomonkövetést. Aztán a TTIP tárgyalások átláthatóságával kapcsolatban sok panasz érkezett. Ez is a nyitottsághoz kapcsolódó panasz. Tehát számunkra, ami alapvető fontosságú szempont az az, hogy legyetek, legyünk átláthatóak, vonjuk be a polgárokat, vonjuk be az embereket, és mivel elmondhatom, hogy nagyon szívesen fogadunk be panaszokat, hogyha segíthetünk abban az embereknek, hogy az Európai Uniós adminisztráció színvonalát javítsuk, és párbeszédre kerüljön sor. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm minden asszony a hozzászólását, és még idő, az időt is betartotta a felszólalási időt. Köszönöm szépen. A köze, következő hozzászólónk Karl-Heinz Lambert, a Régió Bizottságának első alelnöke. Üdvözlöm Önt, Lambert úr! Parancsoljon öné a szó quand on veut dire... Köszönöm szépen. Amikor párbeszédet kívánunk folytatni, akkor szükség van arra, hogy valaki beszéljen, a másik fél pedig hallgasson, és lehetőleg közös nyelvezetre is szükség van. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy ma megállapíthatjuk, hogy olyan helyzetben vagyunk Európával szemben, amely rendkívül kényes egész egyszerűen nem értjük már egymást, nagyon sokat beszélünk, és elbeszélünk egymás mellett, és hogyha van valami, ami uh, elrettentő, azután, hogy 50 éve gyakorlatilag politizálok regionális szinten, az pont az, hogy az európai struktúra egyre sebezhetőbb, Azért van ez így, mert nem azonos értékek mentén cselekszünk. Én nagyon fontosnak gondolom a párbeszédet az állampolgárokkal. Egyébként én a belgiumi német közösséget képviselem, és ez egy határvidéken található Luxemburg, Németország, Franciaország között, tehát ott minden napos a kultúrák közötti átmenet, Számomra sokkoló volt, amikor azt kellett látnom, hogy most már nagyon régen nem voltak a határon ellenőrzések, és most ezt visszaállították. Én azt hiszem, hogy itt tényleg arra van szükség, hogy visszaadjuk a kezdeményezés lehetőségét az embereknek. Emellett viszont fontos az is, hogy legyen egy igazi üzenetünk, hiszen azok, akik ma Európáról a legtöbbet beszélnek, azok pont azok, akik elutasítják Európát. Elég ehhez, hogy megvizsgáljuk a múlt vasárnapi németországi választásokat, amelyek annak adják tanúbizonyságát, hogy az emberek már nem bíznak Európában, hanem inkább félnek tőle. Ezt meg kell változtatni, és ehhez egy teljesen új üzenet kell. És ilyen szempontból a régiók bizottsága is fontos szerepet szeretne játszani, és játszhat is az én véleményem szerint, ugyanis minden bizonyal a helyi és regionális önkormányzatok fontos szerepet tölthetnek be a részvételen alapuló demokrácia megvalósításába. Ott lehet ezt jól megszervezni, ahol közel vagyunk az emberekhez, és hogyha ezt átadjuk Európának, akkor világos az is, hogy a mai válsághelyzetben Európa üzenete el kell, hogy érkezzen az emberekhez, és az emberek pedig végre Európával és Európáról jót is kell, hogy halljanak mert csak így lehet, helyi szinten lehet megoldani ezt a problémát, hiszen ott az emberek még ismerik a politikusaikat, helyi szinten könnyebb a község polgármesterével beszélgetni személyesen, mint magasabb politikai szintekkel. Az Európai Unió egyébként nagyon sokféleképpen támogatja ezt. A párbeszéd, a kommunikáció fontos az EU számára, beszéltünk ma sokat az állampolgári kezdeményezésről, de utalhatunk azokra a kontaktusokra is, amelyek az Európa a polgárokért program tekintetében megvalósultak a múltban, és valósulnak meg ma is. Gyakorlatilag ezrekben mérhető azoknak a projekteknek a száma, amelyek ezzel kapcsolatosak, de teljesen egyértelmű, hogy ez nem elég. Valamit tennünk kell annak érdekében, hogy a részvételen alapuló demokráciát erősítsük. Nagyon fontos tehát az, hogy helyi szinten jobban kommunikáljunk, és tényleg az emberekhez kell elmenni, konkrétan ott, ahol élnek, és velük kell Európáról beszélni, olyan módon, hogy azt ők megértsék, és a mindennapi életükre hatással legyen az. Fontos lenne, hogy néhány vitát is lefolytassunk, például mm, mm, nem űrben, Belgiumban, de Litvániától Spanyolországig nagyon sok helyen voltak olyan találkozók, ahol a régiók bebizonyították azt, hogy mennyire fontos szerepet tölthetnek be ebben a kapocs szerepben, és nem szabad ezt a technokrata európai megközelítést alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy az embereknek vissza kell adni a bizalmat, annak érdekében, hogy hihessenek Európa hozzáadott értékében. Már csak azért is gondolom ezt, mert a legnagyobb kihívások manapság, akár a menekült válságra gondolok, akár a fiatalok munkanélküliségére, vagy a Brexitre, vagy Európa szétesésére, ezek mind olyan problémák, amelyeket csak részvételen alapuló demokratikus eszközökkel lehet megoldani. Javítani kell az átláthatóságot, a legitimitást a döntéshozatali eljárásokban, és itt még szerintem ezen a területen sok feladat vár ránk. Ezen kívül nem szabad, hogy elkeseredjünk. Lehet, hogy sok szkeptikus gondolatot fogalmaztam meg, de én azért továbbra is meg vagyok győződve arról, már csak azért is, mert az én koromban már nem nagyon szoktunk változni, hogy én nem gondolom, hogy bármilyen más alternatíva lenne Európával szemben. Gyakorlatilag a leg, az összes nagy kihívás, amely manapság társadalmunkra nehezedik, Európa nélkül nem oldható meg egyedül, nem oldhatják meg ezeket a problémákat sem a kisebb, sem a nagyobb tagállamok. És mi ezt régiók bizottságaként meg is fogjuk tenni, elmegyünk az emberekhez, a részvétel kultúráját kell erősíteni, nagyon konkrétan kell mindezen dolgoznunk, konkrét kezdeményezéseken keresztül láthattunk ilyen példákat, például Asztúriában, vagy Vallóniában, Belgiumban, vannak ilyen példák. Tehát bizakodjunk, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ez a mostani harc még sokáig itt marad velünk. Annak érdekében kell harcolnunk, hogy Európa itt maradjon velünk, hogy a problémák megoldásában európai megoldásokat találjunk. Köszönöm szépen, Lambert úr! És most pedig átadom a szót Jean-Paul Gozesznek, aki a Robert Schumann, Schumann alapítványtól jött közénk. Igen, köszönöm szépen, öni a szó. Köszönöm szépen. Nem fogok most visszatérni azokra a szabályokra, amelyek a állampolgári kezdeményezésekre vonatkoznak. Sokat beszéltünk ma már erről, és a nehézségekről is esett szó. Ma, amikor az európai demokrácia megpróbálja az emberek elvárásait a demokrácia nyelvére lefordítani, demokratizálódást akar európai szinten elérni, pozitívumként kell értékelnünk mindezt. Elkerülhetetlen az, hogy pedagógiai munkát végezzünk, és elmenjünk az emberekhez. Ebből a szempontból hatalmas erőfeszítésekre van szükség, főként ebben az időszakban, amely, amelyben sajnos Európa és az európai projekt rossz állapotban vannak. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben csak akkor tudunk előre lépni, hogyha az európai intézményekkel kapcsolatos tevékenységet kommunikáljuk az embereknek, tehát tájékoztatást nyújtunk, és a lehető legjobb szinten tudunk dolgozni, mert így lehet a jövő sikerét garantálni. Fontos az, hogy támogassunk minden olyan kezdeményezést, amely az európai gondolatot kívánja előmozdítani az európai intézményekkel közösen. Franciaországban és Brüsszelben is és az összes többi tagállamban a Schumann alap, alapítvány részt vesz a közvélemény formálásában egyre több fórumon. A mi célunkat teljes átláthatóság és elkötelezettség mellett kívánjuk elvégezni, de egyre több nehézséget élünk meg a tevékenységünk finanszírozásában, amellett, hogy a költségvetési fegyelmünk hibátlan. A migráns és menekült válsággal kapcsolatban a biztonsági kérdések a legfontosabb kérdésekké váltak, és ezért a mi alapítványunk és más európai alapítványok is azt hiszem, hogy a bizottsági és a parlamenti finanszírozást megérdemlik. Franciaországban regionális szinten az úgynevezett Európa házak is ilyen ismeretterjesztő munkát végeznek, illetve az Európa Direkt vagy közvetlen Európa szervezet is. De sajnos ezek a szervezetek is egyre kevesebb forrással rendelkeznek, hiszen az összes tagállamban gyakorlatilag a megszorító intézkedések miatt csökkennek a közforrások. A politikai pártok felelősségét említeném ebből a szempontból. A jobb oldalon, épp úgy, mint a bal oldalon, csak akkor érdekli már a politikusokat Európa, hogyha bűnbakként lehet rá mutogatni a problémák eredeteként. Nagyon limitált marad nagyon sok helyen az információ áramlás gyakorlatilag a televízióra korlátozódik. A francia nemzetgyűlésből Keres és keresképviselő és társai beszéltek erről a problémáról, hogy a médiának milyen szerepe van az európai kezdeményezések elmagyarázásában. Köszönöm szépen, Gozász úr! Most pedig szót adok Kavrakova asszonynak, Asszia Kavrakova asszonynak, az Európai Citizen Action Service igazgatójának. Kérem, mondja el hozzászólását. Parancsoljon. Mr. Chairman, thank you very much. Elnök úr, köszönöm szépen. Egész nap igyekeztem gondolkodni azon, hogy mit is lehet mondani illetőleg, hogy pozitív vagy negatív dolog az utolsó hozzászólónak lenni, de ez egy áldás, úgy döntöttem a végén, igyekeznék három és fél pontra visszatérni, egész nap ezzel foglalkoztunk tulajdonképpen. Az ECAS missziója az, hogy a polgárokat felkészítse arra, hogy éljenek a jogaikkal, és az európai polgárság előnyeit teljes mértékben kiaknozzák. Ezt 25 éve tesszük időközben. Ebből kiindulva három és fél pontban szeretnék hozzászólni. Azt látjuk, vannak tanulmányok, az Euróbarométer készítette az európai polgárok 58%-a nem tudja, mi mit tegyenek, hogyha úgy gondolják, hogy sérülnek a jogaik. Ezt a választ meg kell adni, európai tanácsot kell adnunk. Tudom, hogy itt a meggyőzött embereket igyekszem meggyőzni, de azért ennek ellenére szeretném felhívni a figyelmet valamire. Biztosítani kell, csak egyetlen személy volt délelőtt, aki arra utalt, hogy hogy tudjuk ezt megoldani tudatosítani kell azon eszközöket is, amelyek már működnek és működőképesek. Nem kell feltétlenül új eszközöket keresnünk. A kaszkádrendszer, az Európai Bizottság eh, kész arra, hogy ezt használjuk, ezt előkészítették, mindenféle információ rendelkezésre áll a polgárok jogaival kapcsolatban és hogyha ez nem elegendő a polgárok számára, hogy megoldják a problémáinkat, egy konkrét problémáról beszélnek, van egy szolgálat már 19 évet, az Európai Tanácsadói Szolgálat, a European Advice, és vannak jogszakértők ott, akik például a szabad mozgással kapcsolatban hozzá tudnak szólni, hogyha a TB ügyek, egészségügyek, adóügyek is egyebek merülnek fel, hogyha céget akarnak alapítani. Ilyen ügyekben hozzájuk lehet fordulni. 60 jogszakértő segít nekünk a tagállamokban, tagállamok szintjén. Az tanácsot adnak európai polgárok számára mind a 24 hivatalos EU-s nyelven. Eh, itt van ez a szolgálat, tehát például az elmúlt évben eh, jogsegélyt adtunk 2337 személynek. Ez azt jelenti, hogy 9,7%-os eh, növekedést értünk el az előző évhez képest az igénylésekben. Tehát egyre több a munka, például a szabad mozgások területén az európai polgárok rászorulnak a tanácsadásra, jó, hogy van ilyen szolgálat ezek után. A kaszkádrendszer következő lépése a Solvit, amely a nemzeti igazgatásokkal foglalkozik, hogyha nemzeti adminisztrációk vesznek részt az ügyben, és itt van arra egy rendszerünk a Solvit, és itt azt jelenti, hogy egymás, az említett rendszerek egymást is ki tudják segíteni. Például ez egy olyan szolgálat, amely nagy haladást jelent, és ismertebbé kell tenni az európai polgárok előtt. Miután ezt elmondtam, és látjuk a kutatás eredményét is, ami arra mutat, hogy az európai polgároknak szükségük van védelemre és tanácsadásra, és tájékoztatásra is szükség van például a választójoggal kapcsolatban. Azt hiszem, vannak gyakorlati dolgok, amiket könnyű átültetni egy gyakorlatba. Itt a polgárok válaszait kell, polgároknak adandó válaszokat kell szem előtt tartani. Ez a 22-25 ezer polgár, akinek tanácsot adunk évről évre, megkapja politikai szempontból a válaszokat azt gondolom, ez olyas valami, amit a DJ Justice, a DJ Grow-val meg tud beszélni majd. A következő eszköz, amit találtam, nem tudom, hogy milyen mértékben működik ez. Itt ez egy tájékozott audiencia, amely jelen van, egy közönség. Hányan vannak itt a teremben, akik valaha hallottak, hogy van egy online platform, Light and the Load, névvel, ahol az európai polgárok felvehethetnek valamit az európai jogalkotással kapcsolatban, reformokkal kapcsolatban, például, hogy jobban eh, szolgáljanak egy célt ezek a törvények, és eh, hányan tudják, eh, kérem tegyék fel a kezüket, akik hallottak erről az eszközről. Ne válaszoljanak, jó, ez egy költői kérdés, hogy én tudom, hogy hogy áll a helyzet. Nyilvánvalóan én a Refit platform tagja vagyok, tehát a jobb szabályozást igyekszünk elérni, és ez egy online platform, amelyhez 250 javaslat érkezett az európai joggal kapcsolatban, és ezzel foglalkozunk idén, el kell, hogy mondjam, 99%-át a cégek adták be mert eh, ők egyáltalán tudják, hogy van ilyen. Tehát mindenképpen a polgárokat is tájékoztatni kell erről, mert úgy gondolom, hogy az, eh, hogyha eh, javítani akarjuk a jogot, akkor ezt a polgárok szempontjából kell megtennünk, és nem csak az üzleti élet képviseletében kell fellépnünk, nem csak az ő céljaikat kell szolgálni ez refit esetében. Kérem tehát, tegyenek meg mindent annak érdekében önök is, hogy a választat jobban megismerjék. Utoljára, de nem utolsó sorban a konzultációs rendszer. Itt is egy érdekes számot tudnék megemlíteni. Ez azzal függ össze, meglehetősen magas a százalék, 80 vagy hány százalék az európai polgárok úgy gondolják, hogy lehetőséget kell adni arra, hogy konzultációt folytassanak európai ügyekben, teljesen egyetértek ezzel. Szeretném azonban azt is megígézni, hogy véleményünk szerint a konzultációk, ahogyan ez kialakított az Európai Bizottság jelenleg, ez nem igazából a polgárok érdekében van, hanem a szervezett fellépést részesít előnyben, tehát egy párhuzamos rendszert szeretnénk kialakítani, amely tényleg a polgárok szintjén működik, őket szeretnénk bevonni, és például a célcsoportokra szeretnék ráhangolódni. Adott esetben az, az Euroforumtól érkező kollégám, itt a fiatal emberek, nek nem kell oda menniük a döntéshozóknak, hanem a döntéshozók menjenek el a polgárokhoz, például a fiatal emberekhez konkrétan értem ez, de átvitt értelemben is. És pillanatnyilag a szervezetünk 25 példát keresünk a crowdsourcing jogalkotásra az egész világon, hogy egy pilotot hozhatunk létre, egy kísérleti projektet ebben az ügyben, az év második felére ez meg fog születni, és szeretnék hozzászólni. Természetesen az európai polgári kezdeményezés is fontos a mi szemünkben. Meggyőződésem, hogy ezt a rendeletet fel kéne vizsgálni most és nem holnap. Arról nem is beszélve, hogy az, amit már elmondtak mások, és amit komolyan kell venni, felül kell vizsgálni az idevágó rendeletet, hogyan is a, reg, a nyilvántartás, a regisztráció fontos dolog, mert különben komoly elégedetlenséget okoz. Ezt köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kavrákova asszony. Igen, csak pedagógiai szellemi hozzászólását. Köszönöm. Ön volt az utolsó a panel részvevői közül. Szeretnék mindannyiuknak köszönetet mondani hozzászólásokért. Nagyon ösztönző volt. Most pedig kérdések, válaszok köre következik. Megint csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a lehető legtöbben hozzászólhassanak, arra kérem önöket, hogy nagyon nagy lelkül leszek ma délután. Három percben korlátozom a hozzászólási időt. Kérdezzenek tehát nyugodtan a panel részvevőitől, tegyenek javaslatot, oszták meg észrevételeiket, de kérem, hogy három percnél többet ne veszeljenek. Köszönöm. Van-e listánk? Elnézését kérem, a nevét nem látom. Mert nincs kiírva. Alexandra Naimanovics vagyok, az Európai Polgári Fórum tagja, több mint száz egyesület tartozik a szervezetünkhöz, a polgári részvétel, a polgári tér védelme érdekében tevékenykedünk. Igyekszünk a polgárok, illetve a civil társadalmi szervezetek hangját képviselni a döntéshozatali folyamatokban és nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy megbeszélhetjük az Európai Uniós polgárság kérdését. Ugyanakkor viszont nagyon meglepett, hogy most a nap végéhez közeledünk, és egyetlen érdekelt felet vagy résztvevőt se hallottam beszélni a szervezet polgárokról, vagy a szervezet polgárságról. És valóban, hogyha a polgárságot úgy közelítjük meg, mint ami a 20. cikkre korlátozódik, illetve a négy jogra, ami nagyon szorosan kapcsolódik a mobilitáshoz. Való, valóban az egyéni polgárokról beszélünk, de azt hiszem, hogy az európai szerződésekben, főként a Lisszaboni szerződés óta nagyon sok egyéb lehetőségünk van és jogunk, amelyeket az Európai Uniós polgársághoz kell asszociálnunk. Beszéljünk például az alapjogi kartáról, a 11-es cikkről, ami megint csak az egyéni részvételhez kapcsolódik az Európai Polgári Kezdeményezésen keresztül, de szeretném felhívni a figyelmet, de valószínűleg önök ezzel nagyon is tisztában vannak a 11-es cikkel, ami szintén megemlíti a szervezett polgárok, tehát a civil társadalmi szervezetek témáját, vagy egyesületek, szövetségek, szervezetek témáját, amelyek a 11. cikkben is megjelennek, illetve a döntéshozatali folyamatban be kell őket vonni oly módon, hogy az intézmények kötelesek ezen egyesületeken rendszeresen párbeszédet folytatni szervezetként. Évek óta együttműködünk hasonló szervezetekkel, és akaszt minket az, hogy az intézményi döntéshozatali folyamatban mennyire nem vonják be a szervezet polgári szervezeteket, petíciókat írunk, kapcsolatot felvesszük az intézményekkel. Azt szeretnénk, hogy jobban megállapított, jobban megszövegezett javaslatok szülessenek. Azt remélem, hogy a polgárság vízióját a kollektív részvételre is ki fogják terjeszteni szükség esetén. Egy szakpolitikai jelentést is készítettünk, az Európai Uniós önkénteskedés, az Európai Uniós polgárok, eh, civil párbeszéd, illetve civil szervezetek és mozgalmakkal való párbeszéd témái jelennek meg ebben. Nagyra értékelnénk tehát, és sajnálatos módon a bizottság részéről senki nincs itt, akinek kérdést tehetnénk fel, de azért remélem, hogy a közönségben vannak olyanok, akik felé a reményünket fejezhetjük ki, hogy ezeket a koncepciókat már évek óta megfogalmaztuk, és nagyon reméljük, hogy a bizottság javaslatában ezt végül megfelelő szerepet kap. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ön nem? kérdezi az elnök. Nem szeretne szólni? Akkor nincs több kérdés? Minden világos, minden megoldottunk. Csodálatos közönséget. Nagyon köszönöm mindenkinek. Köszönöm a hozzászólásokat. Most le fogjuk zárni hamarosan. Stine Stola asszonyt fogom felkérni a DJ Justice főigazgatóját, hogy Stola asszony zárja le. Vagy ön, bocsánat, elnézést, ön nem láttam, tehát ott van, parancsoljon önné a szó. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy eljöhettem az Európai Parlamentbe, és nagyon szívesen és örömmel zárom le ezt a konferenciát arról, hogy hogyan lehet a leginkább kihasználni az európai polgárságot. Azt hiszem, hogy nagyon jó időben beszéljük meg ezt az egész témát, ugyanis a konzultációs folyamat tekintetében, illetve az Euróbarométer felmérései is azt mutatják, hogy a közös értékeinket hogyan lehet eh, tovább erősíteni, hogyan tudjuk a demokratikus részvételt erősíteni, és hogyan tehetjük könnyebbé polgáraink életét. Az európai polgárok azt mondták nekünk, hogy szeretnék, ha meghallanánk a hangjukat, és hogy többet kell tennünk azért, hogy az európai értékeket és jogokat érvényesítsük. A jelenlegi összefüggésben valóban szükséges a közös értékeinket érvényesíteni, mint például a demokrácia, jogállamiság, illetve az alapjogok illetve diszkriminációmentesség, az integráció, befogadás, tolerancia, sokféleség. Az európaiak válasza a konzultációnk esetében egyértelmű volt, tehát a válaszadó 90%-a gondolta azt, hogy többet kell tenni azért, hogy népszerűsítsük az értékeket az iskolákban, a fiatalok körében, illetve a társadalom egészében. Ezt pedig közös erőfeszítésként kell megtennünk minden eh, résztvevő közös erőfeszítéseként tagállami szinten, helyi, regionális hatóságok szintjén, akik közelebb vannak a polgárokhoz. Illetve természetesen európai szinten és a bizottság, a parlament egyéb intézmények szintjén. A polgárok tehát ezt kérik tőlünk a konzultáció során. Ezért a lehető legtöbbet meg kell tennünk azért, hogy segítsünk nekik abban, hogy élvezzék az európai polgárságot. A jó hír az, hogy az európai polgárok ma többet tudnak az európai polgárságról, mint korábban valaha. De itt nem dőlhetünk hátra. Ahogyan Jurova biztos asszony elmondta reggeli üzenetében, a polgárság nem csupán egy elméleti koncepció, a polgároknak nagyon konkrét előnyöket is nyújt. Európai polgárnak lenni azt kell jelentse, hogy az Európai Unióban bárhol otthon érezzük magunkat, és konkrét lépéseket kell tennünk azért, hogy ezt a célt elérjük. Nagyon gyakran a polgárok nem tudják egyértelműen, melyek a jogaik, ezt hallhattuk egyébként a korábbi hozzászólásban is, és polgárként azt sem mindig tudják, hogy mit tegyenek akkor, hogyha jogaikat nem tartják tiszteletben. Még mindig nehézségekbe ütköznek jogaik gyakorlása során, és nagyon gyakran ezek a nehézségek hosszas eljárásokhoz kapcsolódnak, illetve az információ hiányához. A kérdés az, hogy hogyan lehet az európai polgárok életét könnyebbé tenni. És nagyon sok érdekes és jó ötletet vitattunk ma meg, mint például az információs segítségnyújtás, amit a polgároknak akkor kell nyújtani, amikor más országba telepednek le, például, hogy hogyan regisztrálják magukat illetve hogy milyen lehetőségek vannak azon polgárok számára, akik az Európai Unióban utaznak, letelepednek, tanulnak, dolgoznak. A felmérések azt mutatták, hogy a polgárok úgy érzik, hogy ez a gazdasági növekedésre pozitív hatással van, és nagyon sok előnyt jelent az EU-s országok számára. A válaszadók 71%-a úgy találta, hogy a szabad mozgás saját országán számára is előnyöket hoz. A szabad mozgás az az Európai Uniós jog, amit legnagyobb becsben tartanak az Európai Uniós polgárok. Azonban a tagállamokat arra kell biztatni, hogy még jobban kiaknázzák ezt a lehetőséget, és biztosítsák ennek a jognak a gyakorlását. A továbbiakban is támogatni fogjuk a tagállamokat abban, hogy szabályaikat alkalmazzák, illetve hogy a helyi hatóságokat is segítsék abban, hogy a szabad mozgáshoz való jogot érvényesítsék. Ez a helyes gyakorlatok, bevált gyakorlatok cseréjére is vonatkozik. Az Európai Uniós polgárság esetében az új szabályok, amelyek a nyilvános dokumentumokra ezek szabad mozgására vonatkozik. Ennek tekintetében az Európai Uniós polgárok jogainak érvényesítésére kell törekednünk, illetve jobb védelmet kell biztosítani a harmadik országokban, ahol az Európai Uniós polgárok nehéz helyzetbe kerülhetnek. Az, európai, az Euróbarométer azt is megmutatta, és ez elhangzott már, hogy a konzuli jogokat az emberek nem értik nagyon jól, nem tudják egészen pontosan, hogy ez mit jelent, ezért ezt a polgároknak el kell magyaráznunk, hogy hol és hogyan részesülhetnek ennek előnyeiből. Hölgyeim és uraim, néhány szót szeretnék szólni a politikai jogokról. Ahogyan a bizottság jelentése is mutatta, a 2014-es parlamenti választásokról szóló jelentés azt mutatta, hogy erőfeszítéseinket fokozni kell azért, hogy javítsuk a részvételi arányt. A fiatalokat el kell érnünk, főként őket, és ezt most kell elkezdenünk, ahogyan ezt többször is említették, és ahogyan a Jurova biztos asszony is ezt kihangsúlyozta. Ennek eléréséhez pedig arra van szükségünk, hogy jobb információt biztosítsunk, arra vonatkozóan, hogy a különböző EU-s szakpolitikák milyen előnyöket, milyen változásokat hoznak az emberek életében, ösztönöznünk kell, hogy a polgárok érdeklődjenek az Európai Uniós politikák iránt, ez pedig aktívabb részvételt eredményezhet a 2019-es választásokon. A politikai legitimitás ami az úgynevezett spitzenkandidát vagy vezetőjelölt koncepciójához kapcsolódik, nagyon fontos összetevője ezeknek a gondolatoknak, és az 1972-es választási törvény módosítása kiemelt fontosságú lehet ebben. A bizottság támogatja az Európai Parlament javaslatát a választási törvény módosításával kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy könnyebbé tegyük az európai és helyi választásokon való részvételt. A mobil polgárok 80%-a azt gondolja, hogy eh, könnyebb lenne a szavazás, hogyha bizonyos jó gyakorlatokat, bevált gyakorlatokat mindenhol követnének. Egyes tagállamokban már működnek ezek a bevált gyakorlatok. A bizottság nagyon hálás azért a gyümölcsöző vitáért, amelyet ma folytattak, amelyben új ötleteket mutattak be, és tolmácsolták nekünk a polgárok elképzeléseit. Ezekre az elképzelésekre nagy mértékben támaszkodni fogunk, és a jövőbeli szakpolitikáinkba is beépítjük azokat idén pedig már konkrét javaslatokat fogunk beterjeszteni a polgársági jelentésben. Köszönöm szépen ezt a munkát, amelyet egész nap végeztek, és nagyon sajnálom, hogy nem voltam itt egész nap, csak az elmúlt fél órában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a asszony, köszönöm a hozzászólását, ami nem az utolsó volt egyébként, ön csak megnyitotta a záróbeszédek sorát, most pedig akkor jönnek a záró megjegyzések. Kedves kollégám, Cecilia Wikström, aki a petíciós bizottság elnöke, fog most hozzánk szólni, és lezárja ezt az eseményt. Köszönöm, Cecília. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat, és ahogyan ma reggel kezdtük, ugyanolyan stílusban fogjuk lezárni ezt. Köszönjük szépen, nagyon nagy örömömre szolgált az, hogy itt az Európai Parlamentben megszervezhettük ezt a mai találkozót. Köszönjük szépen az Európai Bizottságnak is a részvételét, és az Európai Parlament négy szakbizottságának is köszönöm a munkáját, akik részt vettek a mai találkozó megszervezésében. Szeretném kiterjeszteni a köszöneteimet a kollégákra, szakértőkre és petíció benyújtókra, akik annyira jól hozzá tudtak járulni a mai találkozóhoz. Remélem, hogy eléggé inspiráló lesz mindez, és mostantól elég bátrak leszünk ahhoz, hogy tovább haladjunk ezen a né ezen a nehéz úton és politikai szempontból is elég érzékeny kérdések mentén haladjunk. Azok a kollégák, akik nem a petíciós szakbizottságból, hanem máshonnan érkeztek ide, ma nagy örömmel hallhatták a petíció benyújtókat, akik konkrét problémáikkal fordultak hozzánk, ugyanis ezek a petíció beterjesztők hatalmas forrást jelentenek számunkra, jogalkotók számára, a parlament összes szakbizottsága számára. A petíciós szakbizottság elnökének nevében megerősíthetem, hogy a titkárságunkkal és mindenkivel együtt mindent meg fogunk tenni továbbra is annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjuk ezeket a kérdéseket tisztázni. Ma valaki azt mondta, hogy arról beszélünk, arról a jogról beszélünk, hogy jogokhoz juthassunk. Szerintem ez nagyon jól megragadta a témánk lényegét, hiszen néha mi fogyasztóként jelenünk meg, mi pedig itt politikusként az emberekre úgy nézünk, mint szavazókra. Jó lenne, hogyha ezt mostantól nem így tennénk. Mi mind állampolgárok vagyunk, elképzelhető, hogy valakit megválasztanak, elképzelhető, hogy néha fogyasztók vagyunk, máskor petíció benyújtók, de mindannyian állampolgárok vagyunk, és nekünk politikusoknak is mostantól így kellene megközelítenünk az állampolgárokat. Ez szerintem sokkal érdekesebbé teszi a párbeszédet is. És végül, de nem utolsó sorban. Még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönjük a figyelmet, az érdeklődést, az uniós állampolgársági kérdések gyakorlati témájával kapcsolatban. És még egyszer engedjék meg, hogy megköszönjem mindenkinek a részvételét, hozzászólását. És kérjük, hogy bármikor, amikor úgy érzik, hogy erre szükség van, akkor forduljanak hozzánk. Köszönjük szépen, és mindenkinek kellemes délután kívánok!